akik érdeklődnek a munkánk iránt, talán nem csak itt a teremben, hanem máshogy is, hiszen webstreamelik ezt az ülést, és a, azok, akik érdeklődnek az iránt, hogy miként kezeli az Európai Parlament az emberi jogokat, tudja hallgatni az ülés, ülésünken. Néhány formalság, elfogadhatjuk a napi rendet a meghirdetett formában? Igen, akkor elfogadottnak tekintjük. Pár szóban erről az ülésről szólnék, abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy Maxim Ferhagen úr, holland külügyminiszter van a körünkben. Egy fontos jelentésről jött beszámolni. A holland kormány a gyermekmunka témájában készített jelentést, és mindjárt láttuk, hogy milyen fontos az önök kormánya számára ez a téma, miniszter úr, és nagyon örülünk, hogy együttműködhetünk. A tanács hamarosan konklúziókat fog elfogadni júniusban ebben a témában Úgyhogy meg kell vizsgálnunk, hogy miként tudnak a különböző intézmények hozzájárulni ennek a súlyos problémának a megoldásához. Tisztelt miniszter úr, kollégáim jelezték nekem, hogy ön egyébként itt az Európai Parlamentben 1999-ben kezdett érdeklődni az emberi jogok iránt, úgyhogy nagy örömmel hallgatjuk meg önt. Most át is adom a szót önnek. Köszönöm szépen elnök asszony, Hatala asszony. Valóban nagy öröm, hogy eh, itt lehetek eh, az Emberjogi Bizottság eh, ülésén ma délután, és ahogy említette, ez az alkalom kellemes emlékeket ébreszt bennem, mert a 1990-es évek elején póttagja voltam az önök szakbizottságának, Ria Omennel együtt, aki továbbra is aktív tagja ennek a szakbizottságnak, albizottságnak. Elmondhatom, hogy valóban itt kezdődött az európai emberi jogok iránt érdeklődésem. Nagyra értékelem az önök erőfeszítéseit, különösen Natala asszonyait, de az egész bizottságét is az emberi jogi e, kérdés napirenden tartása, előmozdítása terén, és nagy örömmel e, cserélek eszmét önökkel arról, hogy az Európai Unió miként tudja az emberi jogok ügyét előbbre mozdítani, és a gyermekmunkát felszámolni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, három évvel ezelőtt e, lettem miniszter, és központba helyeztem ezt a témát. Mm, több okból is. Egyrészt eh, morális kötelességemnek éreztem, hogy az emberi jogokat az egész világban terjesszük, hiszen végül is az emberi jogok eh, mindenkire eh, vonatkoznak, mindenhol és mindenkor. Úgyhogy ez a helyes, hogyha foglalkozunk vele. Másrészt pedig a mi jól felfogott saját érdekünk is az emberi jogok promóciója a világban. Ugyanis az emberi jogok a biztonságot, a fejlődést eredményezi, és az emberi jogok megsértése instabilitást okoz stagnálást okoz, és kereskedő népként hollandok a stabil nemzetközi környezetnek haszonélvezői. A gazdasági élet sikeréhez hozzájárul a stabil emberi jogi helyzet. Tehát az ideák és a profit szintjén egyaránt. Nagyon sürgős az emberi jogok előmozdítása, olyan globális helyzet kezd kialakulni, ahol a globális és a regionális hatalmak egymás mellett működnek, és a nekünk annyira fontos értékek megvédése komoly kihívást jelent a feltörekvő hatalmak nem feltétlenül oszt, mint az Európai Parlament tagjai, az Emberi Jogi Albizottság tagjai, bízom benne, hogy fenntartják majd a nyomást, és az átfogó megközelítést fogják képviselni. Ebben az átfogó megközelítésben a kereskedelmi intézkedések is szerepelnének. Az Európai Parlament új jogköröket kapott, kereskedelmi kérdésekben is együttes jogalkotó, úgyhogy az önök hangja erősen fog hangzani, és ha kiállnak a gyermekmunka elleni küzdelem mellett, akkor hatékonyak lehetünk. Bár nem az én szerepem, de hadd mondjam el, hogy valóban nagyon nagy segítséget nyújthat az Európai Parlament ebben a küzdelemben. Köszönöm. Thank you very much, Köszönöm szépen, Ferhagen miniszter úr. Ferhagen, a helyes kiejtés. Hollandia déli részéről jövök, úgyhogy ott ez a jó kiejtés. Azt hiszem, hogy éppen most demonstrálta azt, hogy egy tagország milyen aktív lehet az emberi jogi politikában. Hogyha ezt 27 felé osztjuk, akkor csodálatos külpolitikánk lesz, és egyre inkább kiterjed majd. És remélem, hogy ön a külügyminiszter kollégáira is átragasztja ezt az attitűdöt. Most az EP-nek új kompetenciái vannak a kereskedelmi szerződéseket illetően, úgyhogy köszönjük az ösztönző szavakat. Várunk ettől az albizottságtól egy véleményt David Martintól, amely az emberi jogokról szól, a társadalmi és környezetvédelmi aspektusokról. Azt hiszem, hogy David Martin most fésüli át a dokumentumát, úgyhogy Howitt úr, ön és a társadalmi felelősségnek a raportőre volt nagyon sokáig itt. Természetesen megvitatjuk, hogy állásfoglalást fogadhatunk el. Ezt az intával is egyeztetjük majd. Reméljük, hogy proaktívak lesznek a júniusi tanácsi következtetések. Kedves kollégák, most egy rövid vita következik. Berman úr. And Mrs. Lochbieler. And... Eh, És Howitt úr. Berman úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A holland külügyminiszter nagyon lényegre törően folytatja a holland hagyományokat, és támogatja az emberi jogokat. Én örülök, hogy ezt hallottam tőle, büszke is vagyok rá. Ez a helyes megközelítés saját érdekünkben is, hogy ezt a miniszter is mondta. Ami a gyermek munkát illeti, te stagnálásnak vagyunk tanulni a válság miatt is, és azért is, mert bár a legrosszabb formáival könnyebb leszámolni, van egy nagy része, ami ellen nagyon nehéz harcolni. A fejlődő országokban a gyermekek 70%-a részt vesz a munkápiacon. Úgyhogy ma és holnap Hollandiában lesz ez ellen egy nemzetközi konferencia, sajnos nem tudok ott lenni, hogyan foglalkoznak ezzel. Két héttel ezelőtt a DEVE szakbizottságban volt egy meghallgatásunk, és kiderült, hogy a cégek által vállalt szociális felelősség egyszerűen nem elég. Az eredmény nem kielégítő. Ez egyértelmű. Aztán ez a javaslat hogy ne legyen közbeszerzésre joga azoknak a cégeknek, akik gyermekmunkát alkalmaznak, ez nagyszerű, de támogatást se kapjanak. De honnan lehetne tudni, hogy melyek ezek a cégek? Melyik cég az, ami tiszteletben tartja ezt az előírást, a konvenciókat és a törvényeket? Igenis szükségünk van egy felügyelő szervezetre, egy EU hotline-ra, ahol az emberek bejelentéseket tehetnének, naming and shaming lehetne, megnevezés és megszégyenítés. Ez ebbe be lehetne vonni a kereskedelmi főigazgatóságot is. A gyermekmunkának csupán 5%-a érinti az szektort. Tehát a kereskedelmi intézkedések fontosak, de 95% a gyermekeknek nem a kereskedelmi szektorban dolgozik. Tehát mert megmunkált a fejlődő országokban. Ők sajnos nem fókák, nekik iskolázásra is szükségük van. Talán a fokáknak is, de erről nem tudok még nyilatkozni. In schools And this is precisely a sector. Tehát az oktatást fejlesztenünk kell. Nem szabad a külföldi segélyeket csökkentenünk. Talán vannak Hollandiának is olyan részei, amelyek szeretnének fejlesztési segélyt kapni. Erről lehet vitázni. Egy biztos évtizedekig tart majd, amíg az oktatásba és az egészségügybe a fejlődő országok saját erőből beruházhatnak. Együttműködhetünk, de jelenleg az ODA-t, a hivatalos fejlesztési segélyt a 0,7%-ról még fél kell nyomnunk, pedig már így is csak Hollandia tartja tiszteletben ezt az előirányzatot. Tehát nem szabad csökkentenünk a külföldi segélyt, mert így a gyermekek ellen lépünk. Elnök, köszönjük szépen. Köszönjük a fejlesztési segélyről tett megjegyzését. Oma rajten. Het verhaal van de mensenrechten is... Ami az emberi jogok témáját illeti. Természetesen ez nagyon fontos része az értékeknek, az európai értékrendszernek. A méltóságról van itt szó. Ha egy embernek elveszik a méltóságát, nem lehet kreatív, nem építheti a társadalmat. Egy társadalomnak gondoskodnia kell a tagjairól. Ezért aztán az emberi jogokkal még inkább foglalkoznunk kell. A miniszter nem csak akkor foglalkozott ezzel, amikor az Európai Parlament tagja volt, hanem még arra is emlékszem, hogy milyen sok sürgősségi indítványt adott be. Különösen, amikor a gyermekek jogairól van szó, csak egyet tudok érteni, és nagyon bátor lépésnek tartom, amikor azt mondja, hogy ahol ezt nem tartják tiszteletben, a gyermekek jogait, ott fel kell lépnünk. Ezt nagyon bátornak tartom. Miniszter úr, ön szerint a kollégái az Európai Tanácsban mit gondolnak erről? Ezen kívül. Konkrétan milyen lépéseket tervez a külszolgálat keretein belül vannak erre már tervek? Én nem tudok róla. Úgy <clears throat> képzeljük fel, hogy lesznek el, hogy lesznek külön kapcsolatartó pontok, amiknek az lesz a feladat, hogy ezzel foglalkozzon? Ezen kívül a fejlesztési segélyeket illetően. Már az előbb erről hallottunk. A tanács a bizottsággal és a parlamenttel hogyan biztosíthatja azt, hogy tényleg a fontos szektorokba, például az oktatásba irányuljon a pénz, ami a kereskedelmi egyezményeket illeti. Most az Európai Parlamentnek itt sokkal nagyobb a szerepe, ezt már mondtuk, Hogyan lehet ezzel megbirkózni, Hogyan szerezünk többséget? És végül Törökország helyzetével is foglalkozom. Sokszor azt látom, hogy a gyermek munka mellett, ez Törökországban is jelen van, gyakran gyermekeket vetnek börtönbe. Például olyan gyerekeket, akik kövekkel dobálóztak az utcán. Tehát nem csak a gyermek munka, hanem a fiatal körülök bebörtönzése is kérdéses. Túlságosan gyorsan citálják őket bíróság elé. És el is ítélik őket. És ezt elfogadhatatlanul tartom. Ennyit szeretem volna mondani, köszönöm szépen, sok sikert! Very much, Mrs. Köszönöm szépen. Omen Reuten asszony. Miniszter úr, mindjárt szeretnénk tudni, hogy ön szerint hogyan lehet támogatni az emberi jogokat? Kérem, tekintse át a szolgálatával az EP-s javaslatokat. És hogyan lehetne fokozni az erőfeszítéseket? Szerintem jelenleg sajnos a bizottsági szolgálatoké a felelősség, és aztán a diplomaták országra lepontva magukra maradnak a felelősségükkel. Ez, <clears throat> és egy kérdés, hogy hogy birkoznak meg ezzel, ezen kívül. it úr, aztán a Dél-Ázsia delegáció vezetője, Lochbiller asszony is. Jó? Tehát nem? A Dél-Ázsiai delegáció vezetője mégsem kért szót. Lochbiller asszony, aztán Howitt úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, mini, külügyminiszter úr. Köszönöm az ajánlásait. Még nem tudtam mindent átnézni, de nagyon jó lenne, ha lenne egy parlamenti állásfoglalásunk. Ma a, az Európai Uniós emberi jogi helyzetről <clears throat> fogunk beszélni később, és abban is van egy javaslat, hogy 2010-ben felléphessünk a gyerekmunka ellen. Már kész ez a javaslat, úgyhogy jó lenne a két javaslatot összeegyeztetni. Azt mondta, hogy a cégekre nézve kötelező felelősségvállalást róna. Ezt is támogatom, de ez elég bonyolultnak tűnik. Hollandiában hogy sikerült ezt megvalósítani? Hogy kötelezték el a cégek magukat, hogy ugyanakkor ne veszítsenek az üzletükből? Ezen kívül megemlített, hogy nemzetközi szinten alig volt előrehaladás. Úgyhogy lenne egy általánosabb kérdésem. Milyen ajánlásokat tenne az EU-nak? Hogyan lehetne felkészülni a több oldalú fórumokra, nem csak az ILO-ra, hanem a hágai konferenciára és a hágai bíróság konferenciájára is. Ezen kívül olvastuk a külpolitikáról szóló jelentését, ezt érdemes elolvasni, hiszen az emberi jogok kapcsolódnak a külpolitikához, de ugyanakkor a belpolitikához is, így könnyebb ezt eladni otthon, a tagállamokban. Véleményem szerint a külkapcsolatok van, nem kap olyan nagy hangsúlyt az emberi jogok kérdése, mint például a biztonságpolitika. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Howitt úr, öné a szó. Jól van, működik, működik. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, köszönöm ezt a nyilatkozatot, és nagyon bíztat a, a holland kormánynak ez az őszinte hozzáállása. Hollandok, nem hollandok, a kollégák közül mind-mind egyetértenek. Két kérdést szeretnék feltenni a gyermekmunka vonatkozásában. Először is egyetértek azzal, amit Logbiller asszony mondott az előbb. A cégek eh, tanúsított beszállítói láncának kérdése, amivel bizonyítani lehet, hogy eh, az emberi jogokat nem sértik meg, gyermekeket nem alkalmaznak a parlament, tehát a régóta elvárt eh, dolog volt. Magam is úgy gondolom, hogy ez fontos lenne. A cégvezetők emberi jogi téren némi előrelépést tettek, 20 cég az 500 millió ember közül már követte is ezt a kezdeményezést. Én is azt kérdezném, hogy milyen előrelépés sikerült tennie önöknek a holland cégek vonatkozásában, és úgy gondolja-e, hogy a tanácsban sikerül Európa szerte eredményt elérni ebben a tárgykörben. A második kérdés vállalati vállalás EU szinten való terjesztése terén. Tudjuk, hogy a holland kormány mennyire kezdeményező, a leghaladóbb, fenntartható közbeszerzésekre is vonatkozik ez, OECD iránymutatások, expo hitel, export hitel garanciáknál, nem csak a gyermekmunka elleni küzdelemben. Nagyon Örülök neki, hogy erről hallhattam a kollégáitól is az elmúlt években. Azonban nem sikerült ezeket a szakpolitikákat Hágából Brüsszelbe exportálniuk, pedig nem olyan nagy ez a távolság. Ez politikai akarat kérdése, és nem csak az önök kormány, hanem minden kormány részéről ez a magas szintű e, munkacsoport nem igazán vállalta fel ezt a napirendi pontot, nem, és az Európai Bizottság sem érdeklődött igazán, de az új e, biztosok igenis érdeklődnek, és azt hiszem, hogy eljött a megfelelő pillanat, hogy az Európai e, Unió napirendjén rendjén hangsúlyjal szerepeljen ez. Hadd kérdezzem meg, hogy hogyan képzeli el ön ezt. Köszönöm szépen, Halt úr! ennyien jelentkeztek hozzászólásra, most pedig a miniszter úrhoz fordulok. Úgy gondolom, hogy az emberi jogok szerepe a kereskedelmi vonatkozású témákban egyre jelentősebb, második, harmadik generációról is beszélünk, horizontálisan szeretnénk látni, és az emberi jogokat tényleg integrálni szeretnénk olyan politikai területekbe is, amelyek szinte érinthetetlennek bizonyultak eddig, vagy falak mögé voltak zárva. Miniszter úr, hogyan reagálna az eddig vetett kérdésekre? Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament minden képviselőjének, akik észrevételeket tettek, illetve köszönöm az elismerő szavakat a holland kormány irányában. Meg vagyok győződve róla azonban, hogy csak akkor tudunk érzékelhető eredményeket elérni, hogyha együtt működünk az Európai Parlamenttel, az Európai Unió tagállamai nemzeti parlamentjeivel és a tanácsban a kormányokkal bízom benne, hogy nem ez az egyetlen alkalom, amikor együttműködhetünk, hanem más területeken is tudunk közös erőfeszítéseket tenni az emberi jogok általános érvényre juthatása céljából. Az Logbéler asszony is mondta, az emberi jogokkal a külügyekben könnyebb foglalkozni valószínűleg, mint az emberi jogsértésekkel az EU-n belül azt hiszem csak az Európa Tanács foglalkozik az EU-n belüli emberi jogsértésekkel, például a, a romák helyzetével és a gyermekmunkával való összefüggésekkel ezen a téren mint az EU egyik tagállama kormányának tagja, természetesen felvettem mindig ezt a kérdést, és bízom benne, hogy az Európai Parlament is foglalkozik az EU-n belüli emberi jogsértésekkel. Szeretnék több kérdésre is válaszolni. Omen asszony is hangsúlyozta a hozzászólásában, anyanyelvünket is használhatjuk. Hálásak vagyunk a talmácsoknak. Úgyhogy át is váltok angolról hollandra, és aztán majd visszatérek angolra. Nos, nagyon csodálom a szakbizottság munkáját, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudunk küzdeni a gyermekmunka minden formája ellen. Mivel talán könnyebb először a gyermekmunka legrosszabb formája ellen küzdeni, de igazándiból minden formája ellen kellene küzdeni a gyermekmunkának. A gyermekmunka gyümölcsének csupán 5%-át exportálják, sajnos erre kerül nagyobb hangsúly, úgyhogy a gyermekmunka minden formájára koncentrálnunk kell. Amikor az ILO munkáját nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy azt tűzték ki célul, hogy 2016-ig a gyermekmunka minden formáját meg kell szüntetni. És ebben nekünk is nagy szerepünk lehet. Egyetértek önökkel, a gyermekmunka minden formája ellen küzdenünk kell mivel az oktatáshoz való jog, a jogot, a jobb jövőhöz való jogot, a játékhoz való jogot ö, fenyegeti a gyermekmunka. Bármilyen formában is történjen az. Különböző eszközökre van szükségünk. A fejlesztési segély segíthet, de nem ez az egyetlen egy eszköz, amivel küzdhetünk a gyermekmunka ellen. Bizonyos intézkedések bevezetését is tervezhetjük. Így például a lévisszel kapcsolatban ö, felmerült, hogy ö, Indiában bizonyos iskolákat kell létrehozni, létrehozni a cégnek, és csak az ott végzett, tehát oda kell iskolába küldeni a gyerekeket. Hát ami a gyermekmunka exportját illeti, most hát itt is mondanám, hogy csupán a gyermekmunkának az 5%-át exportálják, viszont 215 millió gyermek dolgozik világszerte, úgyhogy ez még szintén egy óriási számot jelent. Tehát a harmadik országokban küzdeni kell a gyermekmunka ellen, és hogyha ez megvalósul, akkor valószínűleg ennek hatásai lesznek majd az adott országoknak a gazdaságára is. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos termékek előállítása során gyermekmunkát vettek igénybe, és ha a fogyasztók ezt tudják, akkor lehet, hogy nem fogják megvenni majd azokat a termékeket. Hát azt hiszem, hogyha feltüntetnénk a címkéken azt, hogy az adott terméknek az előállítása során nem használtak fel gyermekmunkát, az hatással lehet a fogyasztókra. Úgyhogy a, ezen a területen azt hiszem, hogy a címkézés hasznos eszköz lehet. És milyen szerepet játszhatnak a vállalatok maguk? Hollandiában előfordul, hogy a vállalatok állami segítséget kapnak, vagy pedig export, exportáláshoz kapnak segítséget, viszont vállalniuk kell azt, hogy gyermekmunkát nem alkalmaznak. És hát persze lehet a szavakkal játszani, ki lehet játszani a szabályokat, lehet azt mondani, hogy Persze a vállalat nem használ fel gyermekmunkát, viszont a beszállítói igen, úgyhogy azt is ki kell kötni, hogy a beszállítók sem, viszont a beszállítók beszállítói sem. Úgyhogy ha valaki nagyon akarja, akkor ki lehet csavarni a szabályokat, ki lehet játszani, de Amennyiben kiderül, hogy egy vállalat mégis gyermekmunkát használ fel, és állami segítségben részesült előtte, akkor ezt az állami segítséget vissza kell szolgáltatnia, és még büntetést kell fizetnie. Hát hogyha a, kiderül a vállalat beszállítójáról esetleg, hogy az ö, alkalmaz gyerekeket, Nos, akkor is büntetést kap az adott vállalat, és többet nem indulhat állami pályázatokon. Olmen asszonynak válaszolva, mondanám, ő, ön hangsúlyozta, hogy egy integrált megközelítést kell alkalmazni, és általánosságban kell a gyermekek jogairól beszélni. És tény, hogy az emberi jogoknak általánosságban meg kell jelenniük horizontálisan az összes politikában. És fontos, hogy a külügyi szolgálat keretén belül a legmagasabb szinten kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Fontos, hogy a delegációk is maguk ö, foglalkozzanak az emberi jogi kérdésekkel és a gyermekek jogainak a kérdésével. Ja magam miniszterként egy emberjogi alapot hoztam létre, ez a külügyi politikának az egyik eszköze. Ez az alapot a harmadik országokban az emberi jogoknak a tiszteletben tartására, illetve annak a kieszközlésére fordítjuk. Az első ránézésre talán kicsit egy őrült gondolatnak tűnik. 25 millió eurót szántunk erre az alapra, de van, aki azt mondja, hogy ezt az alapot nem is fogjuk majd soha felhasználni. De én mégiscsak kiálltam emellett az ötlet mellett, felvettem a kapcsolatot különböző nagykövetségekkel, és megkértem a nagykövetségeket, hogy ők maguk fogalmazzanak meg projekteket, amelyek keretében belül felhasználhatják az alapforrásait a nagykövetségek nagyon aktívak lettek, és különböző struktúrákat és projekteket, valamint szemináriumokat ö, szerveztek. Minden év decemberében minden egyes ö, nagykövetség ö, egy mérleget készít el az elkészített munkáról, és arról, hogy pontosan milyen intézkedéseket hoztak de mindenképpen hangsúlyoztuk, hogy nagyon fontos, hogy a nagykövetségek is meghozzák a szükséges intézkedéseket, és most angolra váltott az előadó. Hogyan vezethetnénk be kötelező intézkedéseket a cégek számára? <clears throat> Először is Hollandiában nagy támogatást élveztem, de egyébként a munkáltatók szervezetében is, mert azt mondták, egyetértünk, le akarunk számolni a a legrosszabb formáival. Nem akarjuk, hogy rabszolgamunkával állítsák elő a termékeinket. Szörnyű körülmények között. A saját politikájuk ez, a saját érdekük, hogy felvállalják ezt hogy egyenlített, kiegyenlített legyen a verseny. Nem akarják, hogy más cégek versenyelőnyhöz juthassanak úgy, hogy ilyen munka felhasználásával olcsóban állítsák elő a termékeiket. Tehát együttműködtek velem, lefektettük a feltételeket, ezeket kötöttük a kormány támogatásokhoz tehát tárgyaltam velük. Volt például egy kereskedelmi vállalat, és minden kereskedelmi vállalat számára nyilvánvaló, hogy ha egy kereskedelmi fél számára és egy kereskedő ország számára ez lehetséges, a másik fél számára is lehetséges ez. De aktívan együtt kell működnünk a szociális partnerekkel szakszervezetekkel és a cégekkel. Persze ez időbe telik, különösen, hogyha uniós szinten akarjuk ezt megvalósítani, mert a szociális partnerek nem olyan összeszedettek, mint Hollandiában. Az utolsó megjegyzésem, a fejlesztéseket illetően. Meg vagyok róla győződve, hogy a megoldás az oktatásban rejlik. Szerintem az EU és a tagállamok a támogatás nagy részét erre költenék, de célunk az, hogy minden gyermeket iskolába járassunk viszont konkrétebb intézkedésekre lenne szükségünk. hogy a dolgozó gyermekeket is bevonjuk. Például Indiában iskolákat létesítettünk civil szervezetekkel együtt. Mindig a vasút mellé tettük, vagy a bányák mellé, ahol dolgoztak a gyermekek hogy lássák, hogy lenne egy ilyen alternatívájuk is. Az indiai kormánynak is van egy programja, ingyenes étkezéseket biztosít az iskolákban. Ez egy ösztönző arra, hogy ezért is iskolába járjanak. De a donorok még többet tehetnének, hogy ütemtervhez kötött terveket fogadjanak el. Az ILO 182-es cikke írja ezt elő, és jó lenne, ha bekapcsolódnánk mi is, és összekötnénk ezeket a programokat. Howie Tour. A bizottság hogy birkózik meg ezzel a témával? A régi bizottság abban a pillanatban, amikor Catherine Ashton külügyminiszterré vált, akkor is együttműködtem vele. Megszövegeztük a februári javaslatot, Catherine Ashton elődje nem működött annyira együtt velünk, de ő igen. Úgyhogy, ha megnézik a bizottság jelentését, nyilvánvalóan válik, hogy ez egy csomag. Kereskedelmi intézkedések is vannak benne. Sokkal jobb jobban megcélozza a gyermekmunka megoldását, és biztos vagyok benne, hogy az új bizottság is folytatja ezt a munkát a múlt februári jelentés alapján. Köszönöm. So, thank you, minister. Köszönöm szépen, miniszter úr. A kollégák nevében, akiket hallott, megígérem, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehetőleg termékenyebben együttműködjünk önnel, a bizottsággal, a tanácssal. Ön most rohan a következő megbeszélésére, de hadd, tegyem még, hadd tegyek még annyit hozzá, hogy az önnel való együttműködés nagyon fontos számunkra, és én nagyon röviden annyit jegyeznék meg, hogy az EU-Mexikó ö, emberi jogi párbeszéd április 12-én következik, és ezt követi majd az EU-Mexikó csúcs találkozó, ha jól tudom, május 17-én Madridban. Most nagyon súlyos emberi jogsértésre került sor április 17-én Oaxaca-ban, Mexikóban két emberjogi aktivistát meggyilkoltak, amikor a szolidaritási kampányban vettek részt. A San Juan Copallai, Vahakai őslakos önkormányzatnál paramilitár és főkatonai szervezet gyilkolta meg őket. Nagyon bízom önökben, hogy a legmagasabb politikai szinten is felvetik majd ezt az esetet, és hát ugye ez a csúcs találkozó ilyen eset lenne. Felveti ez a büntetlenség nagyon fontos kérdését. A világnak ezen a részén bizony nagyon sok gyilkosságra úgy kerül sor, hogy semmilyen nyomozás nem követi őket. Kérem, tegyenek meg mindent, nem csak azért, mert az egyik meggyilkolt személy honfitársam Finn volt, akinek a szervezetével sokat működtem együtt, hanem azért, mert ez egy nagyon súlyos eset, és fontos abból a szempontból is, hogy meggyőződjünk róla, hogy a kereskedelmi és egyéb szakpolitikákba beintegrálják valóban az emberi jogi kérdéseket. Ez nem olyan könnyű egyébként. Nos, köszönöm még egyszer miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és folytatjuk majd más területeken az együttműködést. Köszönöm szépen, Natana asszony. Biztosítom önt, hogy a Mexikóval folytatott párbeszédben fel fogjuk vetni az emberi jogok megsértésének kérdését, és konkrétan a miliciák által elkövetett cselekmények büntetlenségét, a vahákai gyilkosságot konkrétan meg fogjuk említeni a találkozón. Köszönöm szépen a vendégszeretetüket, és hogy lehetőség volt erre a szabad, nyitott eszmecserére. Köszönöm. So without any, any... Nem tartunk most szünetet, a négyes ponttal folytatjuk az elnök közleményei SMS stílusban, hogy ne vesztegessük az időt, hiszen nagyon fontos témáink vannak még ma. Tehát nagyon röviden. Lesz egy zártatók mögött tartandó eligazítás a legutóbbi EU-Oroszország emberi jogi konzultációról június másodikán kettőkor, és nagy örömömre együttes ülés lesz ez az EU-Oroszország parlamenti együttműködési vegyes bizottsággal. Úgyhogy most már szorosabban együtt tudunk működni az ország delegációkkal. Levelet váltottunk a bizottsággal, a tanácssal arról, hogy a mi, a mi albizottságunk férhessen hozzá bizonyos emberi jogi ö, minősített ö, dokumentumokhoz, és bízom benne, hogy pozitív választ kapunk. Második dolog, a parlament úgy döntött, hogy a, nemzetközi törvényszék felülvizsgálati konferenciájára Ugandába, Kampalába delegációt küldünk, az az elképzelés, hogy az EP május 31-től június 2 ig tehát a delegációja eddig fogott tartózkodni, május 12-én 11 óráig lehet jelentkezni. Nagyon fontos, hogy állásfoglalást fogadunk majd el e tárgyban a májusi plenárison a bizottság és a tanács közleményeit követően. Ez nagyon jó alapja lehet a delegáció utazásának és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás előmozdításának. Szeretnék emlékeztetni szeretném emlékeztetni a frakciókat, hogy a delegáció minden tagjának a adataira haladéktalanul szükségünk van. Aztán az ENSZ állandó őslakos fórumához az Április 13-án delegációt küldtünk, és az albizottság legalább két tagja, Prodi úr és Kilinszen asszony részt vett az utazáson, és várom a beszámolójukat, reményeim szerint júniusban. Aztán az EU-Mexikói emberjogi párbeszédről tettem az előbb említést, és erről a tragikus eseményről. A az EU melletti, mellett működő mexikói nagykövetnek is azt mondtam, hogy engem megbotránkoztat, hogy, hogy balesetnek állította be ezt az incidenst. Ez nem baleset volt, hanem bűncselekmény, valószínűleg szervezett bűncselekmény, nagyon komolyan kell foglalkoznunk vele. Az ötödik dolog, jó hír, a fő megbízott bizottsági alelnök, Eston asszony, Kínába látogatott a bizottság elnökével, és úgy tudom, hogy emberjogi aktivistákkal is találkozott privát körben. Ennek nagyon örülünk. Úgy tűnik, hogy a Shanghai Expo megnyitása egybeesett néhány jelentős aktivista letartóztatásával. Nyilván az EU Nyilván nagyon sok ö, nemzetközi vezető tett látogatást a Shanghai Expo miatt Kínában, és került a figyelmüket ö, ez a letartóztatási hullám. Még egy dolog, az újgúrok helyzetével foglalkozunk, eh, foglalkoztunk eh, április 29-én, 30-án itt a parlamentben, Rumka részvételével, illetve az újgur kongresszus eh, részvételével a szakbizottság nevében üzenetet küldtem erre a fórumra, Eh, amiben kifejtettem, hogy az ujgur és a tibeti közösségek jogainak elismerése nem ismer alternatívát. Alelnök mondja, Adrik asszony és jó magam nyilatkozatot küldtünk Tajvánba a halálbüntetés fenntartása miatt mélységes sajnálkozásunknak adtunk hangot, hogy bűnügyek miatt négy embert kivégeztek Tajvánban, 52 hónapos moratórium után. Tenok kollega nyilvánosan védte a halálbüntetés fenntartásához való jogát Tajvannak. Tajvan demokratikus ország, és megvan a joga ehhez, mondta ő. Más demokráciák, az Egyesült Államok és Japán is fenntartja a halálbüntetést, mondta Tanok úr. Ezt az önök informálására közlöm, sajnálom, hogy ő most nincs itt. Az EU fő megbízottja, főképviselője elítélte a halálbüntetés alkalmazását. A Fülöp-szigeteki helyzettel is foglalkoztunk az elmúlt ülésünkön. Kiváló és nagyon aktív kínzás ellenes globális szervezettől úgy tudjuk, hogy Anvarti Hasim Fülöp-szigeteki állampolgár Szarangani tartományi börtönben, Alamber városban súlyosan megkínozták, kényszer vallatásnak vetették alá, hogy az iszlám felkelés csoporthoz való tartozását ismerje el. Én megkértem a nagykövetet, hogy üzenetemet adja át a fülöp hatóságoknak, és garantálják Hasim úr emberi jogainak tisztelmen tartását. És még egy üzenet, ha még bírják az Európai Külügyi Szolgálatok kapcsolatban, többen is jelen voltak a múlt héten a külügyi bizottságban önök közül, amikor Brock és Ferhofstadt úr a legfrissebb javaslataikat ismertették, és csak röviden ismertetném, hogy milyen módosításokat támogatnak ők. Szeretnének egy külön az emberi jogoknak szentelt főosztályt felállítani, nem fogom az egész módosítót felolvasni. Nyilván értenünk kell, hogy mit jelent pontosan ez. Bármilyen formában is működik, az a lényeg, hogy megfelelően magas szinten működjön ez az emberjogi részleg. Most kell fellépnünk, hogy az alkalmat megragadjuk. A második módosító az emberi jogi és demokrácia fókuszpont pontok létrehozását illeti, hogy ezeket minden EU delegációnál fel kell állítani. Ez egyértelműen pozitívum. A harmadik dolog az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszköz, illetve más eszközök előkészítésének szükségessége, a bizottság, illetve a főmegbizott ezzel foglalkozzon Szeretném megemlíteni önöknek, hogy néhány nem kormányzati szervezet, akik szorosan követik ezeket a fejleményeket, azt javasolták, hogy hogy az albizottságunk az EU nemzeti parlamentjeinek szakbizottságait hívhassa meg az új struktúra megvitatása érdekében. Én ezt fel akartam itt vetni, hogy beszéljük meg, hogy időszerű-e ez a kezdeményezés, meg egyáltalán van-e formája a mi albizottságunk és a nemzeti parlamentek ilyen együttműködésének. Kérem, hogy ezen gondolkodjanak el. Erre mindenképpen érdemes majd visszatérnünk. Nem tudom, hogy bárki kíván szót kérni. Logbiller asszony. Csak röviden. Iránban ma délelőtt öt kivégzésre került sor, és feltételezem, hogy a júniusi választások évfordulója előtt még lesz további kivégzés is, és megkértem Buzek úr ö, kabinettjét, hogy ezzel nyilatkozzon elnök. Köszönöm szépen, Howitt úr! Hát sokáig nem voltam itt, és nem egészen tudom követni a külszolgálat jelentését, de ha nézek, körülnézek a teremben, azt látom, hogy bólogatnak, úgyhogy úgy tűnik, hogy elfogadják, úgyhogy ezt szerettem volna mondani, hogy támogatnánk akkor. A elnök kérdezi, hogy a nemzeti parlamentek való ülést. Igen. Rendben. Az én elképzelésem az, beszéljünk a külkapcsolatokért felelős szakbizottságokkal. Azokkal ne, amelyek belső emberi jogi kérdésekkel foglalkoznak. Szerintem ez egy jó összehangolási politika lenne, hogyha az AFET egyetért hívjuk meg a külpolitikai szakértőket, de még ezen munkálkodnom kell. Köszönöm. Látom, hogy van itt néhány türelmes ember, aki arra vár, hogy mikor folytatjuk már a napi rendet. Tehát nagyon köszönöm nekik. Tehát az ötös napi rendi pont, az európai politika kelet és dél. Ez a bizottságnak az április 28-ai jelentésén alapul. Az ukrajnai és az egyiptomi esettanulmányokat vizsgáljuk meg. Egy kelet, egy dél. Elmondhatjuk, hogy a szomszédságpolitika politika az egyik legfontosabb külpolitikai eszköze az EU-nak. Úgyhogy az albizottság nyilvánvalóan 2004 óta az emberi jogi dimenzióját követi a politikának. Ma az éves jelentéseket, amit említettem, azt fogjuk megvitatni. Már így is elhalasztották a közétételüket. Reméljük, hogy ez a vita elősegíti az emberi jogi dimenziót. Tehát ez lett volna az általános megítésem, most pedig az esettanulmányok. Először is megadnám a szót a meghívottaknak, ketten vannak. Körben 8 percet kap mindegyik őjük. Majd megnézzük, hogy megy ez. Rutger Wissels jön először, hiszen ő a szomszédsági politikának az igazgatója, a DG Relexből, a bizottságtól, aztán Gregor Terry, a FIT-től, ő adja elő a déli és a keleti dimenzióját az emberi jogi helyzetnek az Európai Unióban. Tehát viszel úr, köszönöm szépen elnök asszony. Először is elnézést szeretnék kérni. A bizottság egy közleményt szeretett volna elfogadni a szomszédsági politikáról április végén, de ezt elhalasztották, és csak két nap múlva, szerdán kerül erre sor, úgyhogy a jelentések még nem publikusak, de nem sokára azok lesznek. Úgyhogy azok a megjegyzések, amiket itt teszek, ezek az előkészítő munkán alapszanak. Tehát dokumentum még nincs, de a bizottsági szolgálatok elvégezték már a munkájukat. Az EU és partnerei közös elkötelezettséget tettek, hogy a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok elveit tiszteletben tartják. Az Unió teljes mértékben támogatja a szomszédjait. Ez az intézkedési tervek szerves része, amelyeket az EU majdnem minden szomszédjával aláírt. Szombaton, szerdán a dokumentumokat elfogadják, néhány országjelentést, és egy szektorális jelentést is a 2009-es szomszédsági politikáról. Az első öt évet 2004-től 2009-ig tekintjük át. Sokat értünk el, különösen a gazdaság terén, de a fejlődés, a demokratikus fejlődés területén korlátozott. Sok szomszédunk emberi jogi konvenciókhoz csatlakozott, ezek gyakorlatban a megvalósítás azonban nem elégséges. Egyiptomban például a genitáliák megcsonkítása most már büntetnek minősül, ez pedig a nők jogainak védelmi keretében nagy előrelépés. Ukrajnában betiltották azt, hogy fölülről jövő intézkedések szabályozzák, hogy a média miről tehet jelentést. De általában véve még mindig nem elégséges a média szabadság. A kínzások elleni fellépés sem elégséges. A szólásszabadság sem, különösen a média területén, a társulási szabadság sem és a gyülekezési szabadság sem nyer elég teret. A civil társadalom és az emberi jogi aktivisták sokszor veszélyeztetettek. A halálbüntetés továbbra is fenntartják sok országban, például Egyiptomban. A menetékesek és a menekültek a legtöbb szomszédos országban nem kapnak megfelelő védelmet. Sok országban sem a jogi keret választásokat illetően, sem ezek lefolytatása nem felel meg a nemzetközi normáknak. Néhány szomszédos országban azonban nem rég szabad választások folytak le, például Ukrajnában ez évben az elnöki választások. A bizottság úgy gondolja, hogy támogassuk továbbra is a szomszédjainkat, hogy tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Ez nem csak egy cél, hanem a politikai stabilitás és a gazdasági növekedés alapja is. Elemezzük az előrehaladást, és ennek megfelelően folytassuk a viszonyokat a szomszédos országokkal. Tudom, hogy ez a szakbizottság támogat minket. Várom a mai vitát, amely Ukrajnával és Egyiptommal kapcsolatban nagy lépést jelent majd előre. Itt vannak a két országok kapcsolatban szakértők is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, visszaszúr. Köszönjük az őszintességét. Én szívesen együttműködünk önnel. Most pedig Gregoire terje a szó. Make my presentation in French. Franciául fogok beszélni, köszönöm elnök asszony. Uh, uh, Pontosan egy hónappal ezelőtt tartotta az FIDH az éves ülését, a 160 tagunk, különböző NGO-k és emberi jogi szervezetek összegyűltek. Beszéltünk a az emberi jogi kérdésekről, és a Jerevánban képviselt NGO-knak is elmondtuk a véleményet. Körülbelül 30 szervezetünk foglalkozik különösképpen a szomszédságpolitikával, és megkérdeztük, hogy ők pontosan hogyan értékelik az Európai Unió szomszédságpolitikáját. Az FIDH a szervezetem már egy jó ideje foglalkozik az EU szomszédságpolitikájával. És azt láthattuk, hogy a különböző intézményekkel, illetve az EU-s képviselőkkel folytatott beszélgetések során nagyon ígéretesnek értékelik a szomszédságpolitikát az emberi jogok védelme területén. A szomszédságpolitika hozzájárulhat a szomszédos országokban az emberi jogok jobb tiszteletben tartásához. Ugyanakkor a kollégáim mind egyetértenek abban, hogy a demokrácia és az emberi jogok területén jelen, a jelenleg elért eredmények még nem elégségesek, amit sikerült a szomszédságpolitikával elérni. Sajnos nagyon gyakran a szomszédságpolitikával éppen ellentétes a szomszédságpolitika céljaival éppen ellentétes eredményeket sikerül elérnünk. Óriási várakozásokat fűznek a különböző szereplők az Európai Unió szomszédságpolitikájához, politikájához, viszont nagyon aggasztó szerintünk ez, mivel az, az intézmények szempontjából, illetve az emberi jogi képviselők körében egyre nagyobb a frusztráció, mivel nem sikerül a kitűzött célokat elérnünk. Az FIDH céljait egy mondatban tudnám összefoglalni. Nos, ahhoz, hogy az Európai Unió szomszédságpolitika megfelelő célokat érjen el, ahhoz ö, vertikálisan ö, a különböző politikák központjába kellene állítani a, az emberjogokat a szomszédság politika területén is. Horizontális szempontból szintén nagyon fontos lenne, hogyha az emberjogok az Európai Unió külpolitikájának minden egyes területén megjelenne, azért, hogy ne csak bizonyos elszigetelt eszközökben jelenjen meg az emberjog. A terrorizmus, az illegális bevándorlás területén, illetve az ezek elleni küzdelem területén, és a kereskedelem politika területén szintén fontos szerepet kellene, hogy játszon az emberi jog. Szerintünk a szomszédság politikát a bővítési politikával együtt dolgozták ki, az előrehaladási jelentések együtt járnak ezzel. Viszont a politika nem jelenti azt, hogy az érintett ország előbb-utóbb valóban csatlakozni is fog az Európai Unióhoz. a partner országokkal szorosan együtt kell működni, viszont vannak olyan partner országok, amelyek nem akarnak feltétlenül az emberi jogok területén előrelépni. Éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy a szomszédságpolitika a reformokat kísérő politika legyen, de sajnos egyelőre ezt nem sikerült elérni. Ezt jól láthattuk Marokkó esetében az Európai Unió sikeresen kísérte Marokkót a reformok megvalósításában, viszont amint a marokkói politikai akarat kifulladt, az Európai Unió nem tudott megfelelő lendületet adni Marokkónak, hogy újraindítsa az emberi jogi reformokat. Továbbá nagyon aggasztónak tartjuk azt is, hogy a szomszédságpolitika két alapelvét nem tudjuk meg, nem tudja az Európai Unió megvalósítani. A, egyik elv az, hogy amiről Visszelsz úr is beszélt, hogy közös elveket, a demokráciát és az emberi jogok védelmét meg kell, magáévá kell tennie az érintett országnak. Ezt akciótervek területén, akciótervekben kell, hogy megjelentesse, és utána a gyakorlatban is meg kell valósítani. És nagyon fontos, továbbá a második elv is, szerint a partnerség szintje úgy emelkedhet, ahogyan sikerül a közös prioritásokat, így az, az emberi jogok, illetve a demokrácia területén a közös elveket megvalósítani. Néhány héttel ezelőtt egy dokumentum látott napvilágot, és ez a dokumentum rávilágít erre a hibára, erre a következetlenségre az Európai Unió ö, szomszédság politikájában. Néhány héttel ezelőtt tehát a Tunéziával kapcsolatos ö, dokumentum ö, került, illetve megfogalmazásra. Az Európai Unió hozzájárul, hogy ö, illetve úgy gondolja, hogy a gazdasági céloknak a megvalósítása elengedhetetlen az emberi jogok, illetve a demokrácia védelme szempontjából. A média, a kommunikáció, a kultúra, illetve a szakszervezetek működése szintén nagyon fontos, viszont még tovább mennék a jelenlegi kapcsolatokban Tunéziával a legfontosabb célkitűzés az, hogy a politikai párbeszédet erősítsük, azért, hogy a partnerség még előre haladottabb státuszba léphessen. A bizottság továbbra is elkötelezett amellett, hogy a reformok megvalósuljanak, hogy a későbbiekben, tehát hangsúlyozom a későbbiekben, a demokráciában előrelépés történjen. Nos, amikor ezt a szöveget olvassuk, akkor mi ezt úgy értelmezzük, hogy elköszöntünk az emberi jogok egyetemességétől, az európai típusú demokráciától, közösen fogunk előre haladni az országokkal a demokrácia, illetve az emberi jogok útján. Nos, ennek is búcsút mondhatunk, mivel ezen dokumentum alapján az emberi jogok tiszteletben tartása és a demokrácia csupán a későbbiekben kerül majd megvalósításra. Tunéziának 15-20 millió eurót fog majd az Európai Unió adni a, de- a intézményeinek a megreformálására, viszont sehol sem kerül megemlítésre az, hogy Tunéziának az igazságszolgáltatás függetlenségét tiszteletben kell tartania, és az emberi jogokat is tiszteletben kell tartani. Nos, az emberi jogoknak a tiszteletben tartása pedig nagyon fontos lenne és ehhez nagyban hozzá tudna járulni az igazságszolgáltatás is, viszont sajnos az igazságszolgáltató szerveknek, mint már mondtam, a függetlenségét nem kötjük ki sehol sem, és ezért nem biztosított az emberi jogoknak a védelme sem a jövőben. Fontos lenne, hogy ez a terület is szerepeljen az együttműködésről szóló szövegekben. Ezen kívül a monitoring tevékenységet is el kéne mélyíteni. Sajnos az előreharadásoknak a nyomon követése egyáltalán nem biztosított a parlament részéről. A politikai előrelépések, az előrehaladások nyomon követését biztosítani kellene demokratikus kontrollt kellene alkalmazni. Sajnos egyenlőre ez egyáltalán nem megvalósított, különösen bizonyos területeken. Új célkitűzések, új területek kerültek megvitatásra, ezekre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gregor Terinek ezeket a kritikus megjegyzéseket. Biztos vagyok benne, hogy visszaszúr, illetve a bizottság többi képviselője reagál majd rájuk. Ha megengedik, akkor most átérnénk az ország vitákra azt javaslom, hogy az ország beszámolók után ö, egyetlen vitát tartsunk, tehát két rövid ismertetőt hallgatunk meg Ukrajnáról és Egyiptomról. Ha egyetértenek, akkor megkérem Ryan Bender urat, aki a, ö, az Európai Bizottság Relax főigazgatósának a keleti ö, szomszédságpolitikai illetékese. Tessék, Brender úr! Eine wichtige Vorbemerkung. Először is egy bevezető megjegyzésem lenne, amit Viszel úr is megemlített már, és ez egy nagyon fontos dolog. És a jogi keret a partner országokban fejlődött, de sajnos gyakran a gyakorlati megvalósítás nem elégséges, és ez igaz Ukrajnával kapcsolatban is. Most Ukrajna az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, ami a jogalkotási eszközöket illeti, viszont a, azoknak a megvalósítását illetően még sok dolog, dolog sok tennivalójuk van. Nagyon sokáig tudnék Ukrajnáról beszélni, de csak négy főbb pontot emelnék ki. Először is az emberi jogoknak a megsértése, ami a ö, vizsgálati fogvatartást, illetve a börtön fogságot illeti. Sajnos nagyon gyakran a kihallgatások során nagyon rosszul bánnak az emberekkel, ki kényszerítik a vallomást belőlük. A belügyminisztériumban volt egy külön osztály, amely eh, ezzel a kérdéssel foglalkozott, eh, de sajnos ezt az osztályt eh, megszüntették, és ez szerintünk nagyon sajnálatos. Ami a fogvatartási körülményeket illeti, nos, azt láthatjuk, hogy a börtönkörülmények jobbak, mint a vizsgálati fogság körülményei, de ez egy eléggé sovány vigasz, mivel továbbra is nagyon rossz körülmények között tartják fogva az elítélteket. Rendszeres a rossz bánásmód, a véletlenszerű ellenőrzések hozzájárulhatnának a helyzet javításához és ahhoz, hogy, az, hogy Ukrajna is betartsa az ENSZ börtön körülményekkel kapcsolatos egyezményének az előírásait. A jegy, az erre vonatkozó jegyzőkönyvet Ukrajna aláírta, viszont a megvalósítása még nem történt meg, így például nem csenek véletlenszerű ellenőrzések a börtönökben. Következő pont a menedékesek, illetve a menedékjogkérők helyzete. Ukrajnában sajnos a menekültügyi kérdésben nincsen következetes politika. Az ENSZ főképviselője azt látta, hogy az új menedékjog kérők nyilvántartásba vétele sem megfelelő. Óriási hiányosságok vannak, az, a rendőrség rosszul bánik a menekültekkel, illetve önkényesen néha le is tartóztatják őket. Gyakran egyszerűen visszautasítják a menedékjogkérők kéréseit, és egyszerűen kiutasítják a, ezeket az embereket. Olyan országokba irányítják vissza, ahol egészen egyszerűen veszélyben van az életük. Nos, ez a helyzet egyenlőre a menekültügyi kérdésben. Számos támadás is éri egyébként a menedékjog kérőket. Most nézzük a kisebbségek helyzetét. Számos jogi eszköz létezik a kisebbségek jogainak a védelmére, viszont a helyzet nem túl rózsás. eléggé korlátozott jogaik vannak a kisebbségeknek Ukrajnában, így például az anyanyelven való oktatáshoz való jog területén a gyakorlatban a gyakorlat és a papíron létező jogok között óriásiak a különbségek. Elvileg lehetne, joguk van ezeknek a kisebbségeknek az anyanyelven való oktatáshoz, viszont a gyakorlatban ez eh, nem mindig valósul meg. Közép-Ázsiába eh, deportáltak eh, 1945-ben Ukrajnából személyeket, akik csak sokkal később térhettek vissza Ukrajnába, és a beilleszkedésük során óriási nehézségekkel találkoztak. Nem, nincsenek helyükön a törvényi keretek. A diszkrimináció a roma közösség ellen nagyon fontos, az antiszemitizmus is jelen van. Ezen kívül a megfélemlítés, erőszak és a szexuális kisebbségek elleni megkülönböztetés elterjedése ezen kívül. Újabb fejlemények is történtek a szólásszabadsággal kapcsolatban, illetve a médiaszabadsággal kapcsolatban. Ukrajna nagy előrelépéseket tett, különösen a narancsforradalommal kapcsolatban, de most aggasztó jelek vannak. Újságírók megfelemlítés és megverése. Vannak bizonyítékok, hogy az információhoz való hozzáférés tudatosan megnehezítik. Ezen kívül a magánmédia lojális a vezetéshez, különösen a tévé területén az ellenzék nem kap elég teret. Ezen kívül ezek a pontok szerepeltek az Ukrajnával való párbeszédben. Továbbá rátérnek arra, hogy mit is tesz az EU és a bizottság. Természetesen Ukrajna részvétele az európai szomszédsági politikában nagyon fontos, hiszen ez lehetőséget ad számunkra, hogy pont ezekről a témákról beszéljünk. Ukrajnával, hiszen felvállalták a kötelezettségeiket a szomszédsági politikában, és így mi Ukrajnát beszámoltathatjuk ezekről a kérdésekről, és ragaszkodhatunk hozzá, hogy Ukrajna valóban vállalja a felvállalt kötelezettségeket. Ezen kívül lenne még néhány rövid megjegyzésem az eszközöket illetően. Nyilván lehetnék részletesebb is, először is. Ami legfontosabb az az, hogy Ukrajna végre eldöntse, hogy melyik irányba halad. De a demokratizációs folyamatot is folytatni kell annak érdekében, hogy intenzív, széleskörű kapcsolatokat tudjunk kialakítani, még akkor is, hogyha új szerződésre kerül sor. Tehát az eszközöket illetően az egyik a politikai párbeszéd. Ez egy teljes mértékben kihasznált eszköz. Éves csúcs, minisztertalálkozó, főképviselői találkozó, nagyon sok találkozónk van, igazságügyminisztériummal, biztonságról és a szabadságról. Ezen kívül technikai segítséget is nyújtunk 2011 és 2013 között Ukrajna 570 millió eurót kap majd erre a három évre, 20-30 százalékát a jogállamiság fejlesztésére kell, hogy fordítsák. Ezen kívül szeretnék arra utalni, hogy az eszközöket illetően az EU-s tagállamoknak is nagy a szerepe, és nagyon sok kezdeményezés érkezett a tagállamoktól, amelyek a jogállamiság és a demokrácia erősítés célozzák meg Ukrajnában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Brender úr. úgy tűnik, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy a parlament és az bizottság miként tud arról gondoskodni, hogy az ön által említett eszközöket jobban használják. Még egy előadást fogunk meghallgatni. Mindenek előtt szeretném üdvözölni Román Románov urat, a Rule of Law, a jogállamiság program részéről, a Nemzetközi Reneszánsz Alapítványtól, Kijevből, esetleg egy pár szóban be is mutathatná az alapítványt, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt köszönet azért, hogy az európai szomszédsági politika kapcsán Ukrajnával is foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a kérdés. Nem olyan gyakran történik ez meg, hiszen Ukrajna nem a legrosszabb példa, vagy eset a régióban. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az Európai Uniót sem ismerik jól Ukrajnában. Hogyha az emberi jogokról beszél valaki Ukrajnában, akkor az emberek inkább az Európa Tanácsra, nem az Európai Unióra gondolnak. A Renaissance eh, Foundation a nyílt hálózat részeként működik Kievben. Nyolc eh, éve vagyok eh, igazgató, és évente mintegy 50 különböző projektünk van, eh, büntető igazságszolgáltatás területen és más területeken. Hadd mondjam el, hogy melyek a legfrissebb fejlemények az országban, és néhány gondolatot hadd közöljek a jelenlegi mechanizmusok hatékonyságáról hogy hogyan lehet Ukrajnát eh, támogatni. Milyen kihatása van a eh, fellépésnek az emberi jogi helyzetre nézve az országban. Nos, egyetértek, hogy eh, nem annyira rossz a helyzet nálunk, mint más országokban, még mindig plurális demokrácia van, és Ukrajna képes volt még egyszer demokratikus és tisztességes választásokat tartani, ez rendkívül fontos. A civil társadalom különböző szervezeteinek fontos szerepe van az országban. Ugyanakkor az európai szomszédsági politika nem a legnagyobb hatású eszköz volt, ugyanis az ukrán hatóságok valami egész mást vártak, sokkal többet, mint a szomszédsági politika, és az akcióterv igazából csak egy mainstreaming dokumentum volt az előrelépésre. A civil szervezetek jelentős támogatást kaptak az Európai Uniótól, de ezt a támogatást sosem kapcsolták össze a az ukrán kormánynak nyújtott támogatással, és szerintem ezt át kell gondolni, újra kell gondolni a jövőben. Valójában nem a legjobb stratégia, hogy a kormánynak támogatást ajánlunk a reform érdekében az olyan országban, mint Ukrajna. Sokkal több erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy igazi fejlődés, haladás alakuljon ki az országban. Szeretném elmondani, hogy fontos, hogy az Európai Unió elkezdett más regionális és nemzetközi szervezetekkel is szorosan együttműködni, mindenekelőtt az Európa Tanácssal ez nagyon fontos, mert az Európa Tanácsnak nagy a szaktudása, és sok olyan mechanizmusa van, ami hatással van az ország helyzetének alakulására. Az Európa Tanács projektjei ugyanakkor nem mindig hatékonyak. Mert amit ők kínálnak az országnak, az alapvetően nemzetközi szakismeret, illetve képzés nem feltétlenül emberi jogi szervezetek támogatása. Fontos lenne, hogy nemzeti kézben legyenek ezek a kezdeményezések, és ne csak a kormány kezdeményezhessen az országon belül. Mi történt az elmúlt egy hónapban a választásokat követően Ukrajnában? Nos, az emberi jogi területen elég kellemetlen a helyzet. Aggódnak, nagyon aggódnak a civil szervezetek a belügyminisztérium irányváltása miatt. A belső emberi jogi monitoring mechanizmus gyakorlatilag megszűnt, és az újonnan kinevezett, illetve kijelölt miniszter nem ajánlott helyette mást. Ugyanakkor az elmúlt öt évben több védelmi, illetve belügy miniszter civilként működött, most pedig a kijelölt rendőr és védelmi miniszter egyenruhás, nem civil, ez egy negatív fejlemény. Elég negatív jelzés az is, hogy szexista politikát folytatnak, egyetlen nő sem szerepel a kijelölt kormánytagok között, Hivatalosan az arab miniszterelnök azzal indokolta ezt, hogy nem női feladat reformokat végrehajtani az országban. Szerintem ezt nehéz érteni, nehéz elfogadni. Elég zavaró tény, hogy az elmúlt években a legnagyobb erőfeszítés azért történt, hogy a szólásszabadságot garantáljuk, és éppen a múlt héten a cenzúra ellen kezdtek tiltakozásba a két tévécsatorna munkatársai, mind a kettőt magánszemélyek, mind a kettő magánszemélyek tulajdonában van. És ezek a magánszemélyek, akik ellenőrzésük alatt tartják a jelentős médiát, teljes mértékben integrálódtak az EU-ba, EU offshore cégeik vannak Londonban, Monakóban, Genfben töltik az idejüket, de időnként úgy tűnik, hogy az olcsóbb gáz fontosabb, mint a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok érvényesülése. Azt hiszem, eljött az idő, hogy komolyabban eh, vegyük az EU-Ukrajna párbeszédet. Az újonnan kijelölt kormány, illetve hivatalba lépett kormány az előző kormányhoz eh, képest eh, hatékonyabbnak tűnik. Az EU-Ukrajna szomszédsági akcióterv alapján egy sor koncepciót dolgoztak ki, kiváló fejlesztési elképzelésekkel, igazságszolgáltatás, bűnmegelőzés, jogsegélyszolgálat, de ezeket nem alkalmazzák még. Fontos lenne, hogy ezeket a, reform, ezek mellett a reformok mellett a kormány, az elnök, a parlament kiálljanak, és ne kezdjenek új koncepciókat kidolgozni. Túl hosszú időbe telne ezek kidolgozása, nemzetközi ö, szakismeretek felhasználása, és aztán az alkalmazása, megvalósítás. Szerintem fontos lenne a különböző EU struktúrák erőfeszítéseit összehangolni. Az emberi jogi kérdések prioritást kell, hogy képezzenek Ukrajnával a legmagasabb szintű tárgyalásokon. Ukrajnának nagy szüksége van a gazdaság együttműködésre az EU-val, és úgy gondolom, hogyha az EU megnevezné az emberi jogokat alapvető prioritásként a gazdasági fejlődés és együttműködés terén, az nagyon hasznos lenne. Szóval azt hiszem, eljött az idő, hogy az emberi jogok elésre kerüljenek az EU-Ukrajna párbeszédben. Köszönöm. Uh, Köszönjük ezeket a konkrét javaslatokat. Lenne egy megjegyzésem, és tudom, hogy lesz még vita, de kicsit kellemetlen helyzetben vagyok a parlament nagyon keményen bánik Fehér Oroszországgal, de nem annyira más kelet-európai szomszédsági politikai országgal. Szerintem egyenlő mércével kellene mérnünk. Nem tudom, hogy oldjuk ezt meg. Azt hiszem, hogy a keleti né- szomszédsági politika másik öt országát is felül kell vizsgálnunk. Most pedig emberi jogok Egyiptomban. Nagyon sok tárgyalásunk volt az elmúlt hónapban, minisztériumokkal is. Volt egy állásfoglalásunk itt a parlamentben, aminek nagy volt a vízhangja az egyiptomi kormányban. Nyilván nagyon közeli szomszédunk Egyiptom, úgyhogy tájékozódnunk kell a helyzetről. Két előadót hívtunk meg, 8-8 percük van. Thomas Dupla del Moral úr, az F igazgatóságról, amely a közel-kelet és dél-mediterráneum felelőse, a DG Relaxből is, és aztán Muatazer Fejzsieri úré a szó, aki a Kairói Emberi Jogi Tanulmányok Intézetének igazgatója, és az MHRN bármi is legyen ez a rövidítés, mondja az elnök igazgatója. Jaj, bocsánat, ez az Euró-Mediterrán Emberi Jogi Hálózat. Köszönöm szépen. Dupletel Morál úr. Thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen. Egyiptom esetében az intézkedési tervet 2007 óta hajtjuk végre. Van egy része, amely az emberi jogokról szól, illetve a demokrácia és a jogállamiság erősítéséről. Rendszeres párbeszédet folytatunk, és a reformokat figyelemmel követi az EU. Legutóbb márciusban, 2010-ben találkoztunk egy albizottságban. Akkor nagyon sok kérdésről beszéltünk, és nagyon köszönjük ezt a lehetőséget az egyiptomi részről. Nem rékem. az ENSZ emberi jogi felülvizsgálatában részt vett Egyiptom, és megállapította a jelentés, hogy a civil társadalom részt vesz ezek megvalósításában, a 165 ajánlásból 119-et végrehajtott Egyiptom. Jövő hónapban a 25 UPR ajánlás végrehajtásáról ülésezünk majd. Minden egyes ajánlást szeretnénk végrehajtani, és szeretnénk ezt megvitatni. Ez már része a napirendnek, és még bővítjük a napirendet. Egyiptom sokat tett a gyermekek és a nők jogainak fejlesztésében, a szabadság védelmében. Egyre nagyobb a független média száma, egyre kevesebb újságírót börtönöznek be, ez pedig a demokratikus reformok alapfeltétele. De a gyülekezési szabadság és társulás szabadság még mindig, hiánya még mindig aggasztó. Egyre több civil szervezet találkozik az ellenzékkel, egyre több a demonstráció, mert korlátozzák a gyülekezési és szólásszabadságukat. Aggasztó a szükségállapot fenntartása e hónapban. Az EU többször felszólította Egyiptomot, hogy egy terrorizmus elleni törvényt fogadjanak el. Időközben Szeretnénk látni a garanciákat, ahogy Nazif miniszterelnök mondta, hogy május 5-én a szükségállapotot ezen túl csak terrorista cselekményekre és kábítószerellenes cselekményekre tartják fenn. Az UPR keretében a kínzást újra definiáltuk definiálták az egyiptomi törvényekben. És minden egyes kínzásra kapcsolatos panaszt kivizsgálnak a hatóságok. Nagyra tartjuk, hogy a civil társadalom részt vesz az egyiptomi politikában. Egyre nagyobb a nyitottság és a szólásszabadság. Reméljük, hogy a civil társadalmat illető törvények módosítása nem lesz korlátozott. Többet kell tennünk még, de a vallási kisebbségekhez tartozó egyének jogainak védelmi területe még tenni kell. A diszkriminációt meg kell szüntetni, egyenlő bánásmódot kell biztosítani. Nem sokára választások lesznek. Az Unió felajánlott az együttműködését. Az igazságügy felügyeletének hiánya még nagyon akasztó. Az egyiptomiak nem kívánják meghívni az EU vagy más nemzetközi szervezet képviselőt a választások felügyeletére. Egyiptom továbbra is pénzügyi segítséget kap az EU-tól, 45 millió eurónyi értékben az elmúlt négy év során az emberi jogok területén. 2011 és 14 között 50 milliót kapnak demokrácia, jogállamiság és támogatására. Az EU emberi jogi intézkedéseinek keretében további támogatást kap a civil társadalom. A demokratikus reformok részei az együttesen elfogadott intézkedési tervnek. Erre kell alapoznunk a jövőben minden EU-egyiptomi tárgyalást. Bővítjük az együttműködést, ez egy folyamat, az Unió arra ösztönzi Egyiptomot, hogy tiszteletben tartsa az elkötelezettségeik. Annak érdekében, hogy tovább haladjunk a demokrácia és az emberi jogok területén. Ez természetesen csak akkor jöhet létre, ha az egyiptomi társadalom és kormány is támogatja. Az EU-nak támogatnia kell ezt a folyamatot, kéz a kézben az egyiptomi kormányal. El kell érnünk a demokratikus reformok és előrehaladás kiterjesztését. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Dupla Del Moral úr. Most pedig El Fezséri úr, szó. Nem tudom, jól lehetem a nevét. Igen. Köszönöm a meghívást. Hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek, hogy támogatja az egyiptomi aktivistákat, különösen az EP 2008-as állásfoglalását, ami nagyon sokat jelentett nekünk. Nagyon ellentmondásos a politikai helyzet Egyre nagyobb az elégedetlenség a jelenlegi kormány ellen. Nagy a szociális frusztráció. Kérem, hogy lassítson le, figyelmezteti az elnök. Időközben a kormány továbbra is feloszlatja a gyűléseket. Mi nagyon sokat vártunk el a 2000 ötös szerződéstől mégis az eredmény alig látható. Először is az egyiptomi kormány nem mutatott arra semmi elkötelezettséget, hogy az intézkedési tervnek megfelelően lépjen fel. Ezen kívül a szomszédsági politikának a törvényi keretei nem egyeztethetők össze a pénzügyi eszközökkel. A technikai fórumokon, ahová a szakértőket meghívják, nem eredményesek. Minden egyes komponens izoláltan jelenik meg. Nem elég az információ, nem átláthatóak a bilaterális kapcsolatok a szomszédsági politikában. Ezen kívül a mediterrán területen az EU nem mutat egy jövőképet a demokrácia számára. Az egyiptomi intézkedési tervet 2007 márciusában fogadták el. Az országjelentés, amelyet a bizottság adott ki, nem talált semmiféle előrelépést a politikai reformok területén Egyiptomban. Elmondanám, hogy Egyiptomban úgy tűnik, hogy több millió egyiptomi nem kap megfelelő alapellátást és alap életkörülményeket. Ez azt jelenti, hogy az EU-nak alternatív politikákat kell kidolgozni azzal a partnerrel, amely nem hajlandó társadalmi és politikai viszonyokat megfelelően megteremteni. Az egyiptomi kormány nagy erőfeszítéseket kap az EU-tól, és nagy támogatásokat. A kormány kiterjeszti az EU-val kapcsolatos kétoldalú politikáját. De több millió egyiptomi állampolgár óhajainak és célkitűzéseinek ez nem felel meg. Üdvözöljük azt a tényt, hogy a legutóbbi tanácson lefektették, hogy a demokrácia területén elért előrehaladás alapja lesz minden további együttműködésnek. Nem ellenezzük, hogy a kormány a jövőben is támogatást kapjon, de ezt ellenőrző eszközként kell alkalmazni. Az emberi jogok tiszteletének ellenőrzésére. Alapvetően Egyiptomban ma egy kivitelezési politika folyik. Azok, akik bűnöket követnek el, általában mentesülnek a büntetés alól, és ez több évtizede folyik ez a politika. A szükségállapotot 1981 óta tartják fenn sok alapvető emberi jogot, például az igazságos perekhez való jogot lábbal Például turistákat is bíróság elé citálnak, és politikai aktivistákat. Meghosszabbított fogvatartást alkalmaznak önkényes módon, a szükségállapotot nagyon régóta fenntartja a kormány. Ez nem a terrorizmus elleni harc része, hanem egy technika arra, hogy a politikai ellenfeleket kiiktassák. 2007-ben a kormány módosította az alkotmányt, belevettek egy terrorizmus elleni részt. Ezt a módosítást egy-két év múlva elfogadják. Ez a második olyan törvénycikk lesz 90-es évek óta, amely nagyon átláthatatlanul definiálja a terrorizmust, és bizonyos emberi jogi aktivitásokat lehet büntetni segítségével. Egyértelmű, hogy a kormány ezt arra használja, hogy elnyomja az ellenzéket. Az egyiptomi országjelentés felszólítja az egyiptomi kormányt, hogy új terrorizmus elleni törvénycikket vezessen be. Az egyiptomiakat semmi sem védi a kínzástól. Ez rendszeres rutin eljárás a rendőrállomásokon, a börtönökben, és néha még közterületeken is. Az egyiptomi rendőrök szükségtelenül használják az erejüket. 2008 óta 80 afrikai bevándorlót lőttek le a sínai félszigeten. Az egyiptomi törvényhogyás, törvényhozás ennek érdekében módosult. A nők helyzete továbbra is aggasztó. Diszkriminálják őket, mint a munkapiacon, mint a családot érintő törvénycikkekben. Politikai kirekesztettség jellemzi legjobban az egyiptomi politikai életet. A hatalmon levő párt évtizedek óta magához ragadja a hatalmat, megsérti azt a jogát az állampolgároknak, hogy részt vegyenek a közéletben. Akik mégis megteszik, azokat korlátozzák és büntetik. Ami az intézményeket illeti. Az elnöki választások során elnyomják a politikai ellenfeleket. 2005 óta nagyon sok alternatív ellenzéki jelölt feltette ki a véleményét. A 2005-ös eset is jól példázza ezt, most a Mohamed Ibaradái eset is, hogy nem jelöltethetik magukat az alkotmányos rendelkezések miatt, illetve üldözik az ellenzékieket. A társulás szabadságát is lábbal tiporják, mindenféle társulás lehetőségét. Ez része a kormány stratégiának, hogy hogyan, domi, hogyan hajtsa uralma alá a társadalmát. Ezen kívül. Felhívnám a figyelmet, hogy a jelenlegi gyülekezést, szabadságot illető cikkeit majd módosítják majd a jövőben, és kiterjesztik a fejlesztési szervezetekre is. Ezen kívül a kormány létrehozott egy civil szervezeteket tömörítő szövetséget, amelyet a kormány monopolizál, és korlátozza a szövetség munkáját. Ennek elnöke úgy nyilatkozott egy újságban nemrég, hogy a nemzeti biztonságot veszélyeztetik az emberi jogi szervezetek Egyiptomban. Tehát mindez azt mutatja, hogy korlátozzák az ellenzék és az emberi jogi aktivisták jogait. Néha meghívják a civil szervezeteket konzultációkra, de valójában ezek nem konstruktív párbeszédek, és nincsenek komoly eredményei. Ami a vélemény nyilvánítás szabadságát illeti, a média jogi háttere korlátozó, az újságírókat gyakran bíróság elé citálják, az internetet elnyomásra használják, a bloggereket zaklatják, szükségállapot során két olyan eset volt, ahol bebörtönözte két aktivistát, bloggeres aktivitás miatt. Ezen kívül lenne néhány ajánlásunk, amit szeretnénk előterjeszteni. The European Parliament to use its budgetary powers to make sure that the Kérjük az EU-t, hogy arra használja a költségvetését, hogy ösztönözze az egyiptomi kormányt, hogy az emberi jogok fejlesztésére használja ezeket a pénzeket. Ezen kívül fejleszték a kétoldalú kapcsolatokat, és a segélyeket kössék specifikus feltételekhez. Az elnöki választásokra küldjenek megfigyelőket Egyiptomba, hiszen nagyon sokat várunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a demokrácia és az emberi jogok védelme összefügg, és a régió szabadsága szempontjából fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes és konkrét beszámolót. Az egyiptomi kormány álláspontja pedig benne van a dosszéban. Most pedig kérem a kollégákat, hogyha kívánnak, akkor hozzának, szóljanak hozzá, és aztán természetesen a válaszadásra visszaadjuk a szót, illetve megadjuk a szót azoknak, akik a keleti és déli szomszédsági politikát előkészítik. Zsib aztán Kiene, végül Howitt, aztán Kiene kollégák, Zsib úr, alelnök úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes előadást hallhattunk. Beszélünk a szomszédságpolitikáról, olyan országokkal, akik nagyon fontosak Európa szám, az Unió számára. Ukrajna az Európai Unió határán fekszik, és Egyiptom is nagyon közeli szomszédunk. Ez, erről nem szabad megfeledkezni. Meghallgattuk az előadásokat, amelyek bemutatták a helyzetet ezekben az országokban. És nagyjából ugyanazt hangsúlyozták mindegyik előadásban, hogy az Európai Uniónak jobban ki kéne használnia a rendelkezésére álló eszközöket. Romanov úr beszélt az emberi jogokkal kapcsolatos eszközökről, és elmondta, hogy az ukrán társadalomnak világos ö, kifejezésekre van szüksége, és jobban meg kell értetni, hogy pontosan mit is akar az Európai Unió. Az Európai Parlament tehát talán nem ismerik eléggé, talán nem értékelik eléggé a feladatát és ezt elmondhatnám talán az összes Európai Uniós intézményről is, hogy talán az ukrán társadalom nem ismeri eléggé az uniós intézményeket. Legalábbis ez tűnt ki az ön előadásából. Bemutatta az ukrán helyzetet, és több hiányosságról is beszélt még az, az emberi jog területén. és láthattuk, hogy a szomszédság politikában nem foglalkozunk eléggé az emberjogokkal. És ezen változtatni kellene a jövőben. Viszont szeretnék egy fontos eseményt megemlíteni. Két fordulós elnökválasztásra került sor Ukrajnában. Ez, a, ez egy demokratikus folyamat volt, ami valószínűleg pontos, nagyon fontos esemény volt. És ez valószínűleg változásokat is fog majd hozni. A parlament részéről is soha nem látott változás történt Ukrajnában. Valószínűleg a jövőben nem ugyanúgy fogják majd megvalósítani az intézkedéseket, mint a múltban szeretném megkérdezni, hogy vajon az uniós kapcsolatokra ez majd milyen hatással lesz? Február 22-én az Ukrajnával kapcsolatos álláspontot fogla, állásfoglalást fogadott el a parlament, és ebben hangsúlyozásra került az emberi jogok tiszteletben tartása és a demokrácia. Beszéltünk az ukrajnai választások megfigyeléséről is, az EBESZ feladatáról. Beszéltünk az egész választási folyamatokról, illetve, folyamatról, illetve a médiák szerepéről. És jó magam megfigyelő voltam, és szeretnék a választási folyamatról beszélni, valamint a folyamatnak az átláthatóságáról. és meg, a megfigyelők ezt nagyon figyelmesen kísérték, hogy pontosan hogyan valósul meg a választási folyamatoknak az átláthatósága, Ugye a gyakorlatban ez hogy valósul meg, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy benyomást tett rám az ukrajnai helyzet, szerintem minden jól bonyolul, foly, folyt le. ami a médiákat illeti. Nos, azt hiszem, hogy a médiák nagyszerűen képviselték az összes jelöltet, függetlenül a politikai hovatartozásuktól. És azt hiszem, hogy hangsúlyozni kell a vállalatok szerepét is. Látnunk kell azt, hogy ezek a vállalatok, az egyes vállalatok a jövőben milyen szerepet játszhatnak ö, abban, hogy hogyan folynak le Ukrajna tárgyalásai az egyes nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás témájában. Néhány ukrán hatóság felvetett bizonyos témákat, ezekre szeretnék most rátérni. elmondták, hogy talán felül kellene vizsgálni az egész államigazgatásnak a szerepét. A civil szervezetek, a helyi és regionális önkormányzatok területén változásokra várnak. Talán a hatalmat, a központi hatalmat decentralizálni kellene. De ehhez forrásokra is szükség lenne, és talán segíteni kellene pénzügyi, pénzügyileg is ezeket a helyi és regionális önkormányzatokat. Óriási különbségek vannak Ukrajna egyes régiói között, és talán az emberi jogokat jobban tiszteletben tudja, jobban érvényesítetni tudjuk majd, hogyha a helyi és regionális önkormányzatok nagyobb szerepre tesznek szert. Most rátérnék arra, amit Romanov úr mondott a civil szervezetek struktúrájával kapcsolatban. Az NGO-k fejlődnek, egyre nagyobb teret nyernek. És azt hiszem, hogy ezt láthattuk a választások során is, hogy az NGO-k óriási szerepet játszanak az emberi jogok védelmében. És ezt talán majd lehetővé teszi majd, hogy a reformok mélyen a társadalomban gyökerezzenek. De nekünk is óriási szerepet kell játszanunk abban, hogy jobban tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Köszönöm szépen, Zsib alelnök úr, Enrique Jene alelnök asszony következik. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a meghívott előadóknak. Mindegyik előadás nagyon érdekes és hasznos volt. Az én kérdésem egy országra, Ukrajnára vonatkozik. Első, először is azt kérdezném Romanov úrtól, hogy a Human Rights Watch 2010 januári jelentése nagyon elmarasztaló idézem, néhány területen javulást tapasztalható, de ennek ellenére nagyon rossz az emberjogi helyzet Ukrajnába, az önkényes fogoltartás, kínzás, bántalmazás továbbra is gyakori, és az etnikai kisebbségek, menedékkérők esetében nagyon rossz a bánásmód, illetve a hív helyzetet nem tudják hatékonyan kezelni a hatóságok, számokat is közölnek. A több mint 13 ezer újonnan regisztrált HIV-fertőzésről számolnak be az AIDS központok 2009 első hónapjaiban. Első kérdésem, egyetérte az ukrán emberi jogi helyzet ilyetén általános értékelésében? Aztán, Brander úr, ön a nemzeti kisebbségeket is említette, és a az anyanyelven való oktatáshoz való hozzáférésről a krími tatárokra gondolt, ezt kérdezném, és nagyon érdekelne, hogy mit gondol a krími tatárok helyzetéről Ukrajnában. Mind a kettőjüktől kérdezem, nem tudom, hogy ki szeretne válaszolni rá. A sajtószabadságra kérdeznék rá van nagyon híres példa. Georgi Gedze példája meggyilkolták tavaly júliusban. Amikor közeledtek a választások Ukrajnában, öt ö, ellene hivatalosan vádat emeltek egy gyilkosság miatt. 2010 májusát írjuk. Van-e bármilyen eredmény ennek a vizsgálatnak? vagy pedig most, hogy lezárultak a választások, az új elnököt megválasztották a Gongadz ügy feledésbe merül, és nem tudjuk meg, hogy ki volt az elkövető, illetve az elkövetőket nem büntetik meg. Köszönöm Andrikéne asszony. Howitt úr. Be van kapcsolva? Igen. Elnézést kérek, fél hatkor el kell mennem. Nem fogom hallani a válaszokat, de a kollégáim majd jegyzetelnek. Nagyon hálás vagyok a meghívottaknak, hogy szóltak ezen a meghallgatáson. Ukrajnával kapcsolatban érdekelne, hogy mit gondolnak az ukrán kormány eh, döntéséről, hogy az Európa Tanács ajánlásait végrehajtják eh, szexuális orientáció eh, diszkriminációjának tilalma terén. Milyen lépések történtek március óta? Márciusban történt ez a kötelezettségvállalás, illetve milyen lépések várhatóak? Másfelől nagyon figyeltem de nem hallottam olyat, hogy alkotmány reformjavaslatok születtek volna. E, egyértelműen ez az egyik fő e, követelése az emberi jogi közösségnek, és nagyon érdekelne a válaszuk. Egyiptommal kapcsolatban Elnök asszony az Euromed emberjogi network találkozott tartottunk itt az ön meghívására, és nagyon pozitívan elismerően szeretnék nyilatkozni róluk, ami az Európai Bizottsági kollégákat illeti, Kairóban jártam nemrégiben, és helyi emberi jogi aktivistákkal is tudtam találkozni. Köszönöm a bizottságnak, hogy ezt a lehetőséget megkaphattam. Három kérdésem lenne Egyiptommal kapcsolatban. Először is, ha jól értettem, 45 millió eurót fizettünk az euró, a választási rendszer kialakítására, de nem hívtak meg bennünket, mint megfigyelőket. Ezt jól értettem, ha ez igaz, ha ez igaz, az eléggé elképesztő. Kérdésem a bizottsági kollégákhoz, mennyire visszavonhatatlan ez a döntés, mert azt hiszem, hogy elég furcsa ez a helyzet itt nagyon óvatosan fogalmazok. Második kérdés mind a két előadóhoz, amikor Kairóban voltam, emberi jogi csoportokkal találkoztam, elég egyértelműen kiderült számomra, hogy nincs igazán érdemi reform folyamat jelenleg. Ezt mondták el az Euromed emberjogi hálózat képviselői is. Hát akkor újra a bizottság kollégáihoz fordulnék. Milyen kilátásokat látnak? Lesz-e valós érdemi reform folyamat Egyiptomban? És megint csak a bizottsághoz fordulva az Euromed projektjeit, illetően tudom, hogy migránsok közül hányat megölnek az izraeli határon. Az idén azt hiszem 90 öltek meg, az Európai Unió milyen intézkedéseket tesz, az Európai Bizottság tud-e arról, hogy bármilyen felvetést tettünk-e az egyiptomiak irányába, hogy ezeket az eseteket kivizsgálják. Végül pedig Egyiptommal kapcsolatban azt mondanám, hogy Egyiptom jó partnere hagyományosan az Európai Uniónak, és a közel-keleti béke folyamatban kulcsfontosságú szerepet játszik. Úgy gondolom, hogy sok emberi jogi szervezet attól tart, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok szemet húny majd az emberi jogsértések felett Egyiptomban, mert politikai támogatásra van szükségünk a közel-keleti béke folyamathoz. Egyértelmű, hogy senki nem akarja összekötni ezt a kettőt, nyilván nem akarják az egyiptomi emberjogi aktivisták, mégis mindkét előadónak feltenném a kérdést, hogy mennyire értenek egyet ezzel a fajta értékeléssel, mert ezt is meg kell beszélnünk itt a parlamentben. Köszönöm, Howitt úr, és az utolsó hozzászóló Lochwiller asszony. Egy kérdésem lenne. Brender úrhoz, akkor németül. Ön ismertette, hogy Ukrajnában problémák vannak a menedékesekkel és ezek visszautasításával is. Ez az EU külső határa, ez egy szárazföldi határ, és ezért nem olyan tragikus a helyzet, mint például a földközi tengere, de ön szerint az emberi jogi jogokat megsértik-e az ukrajnai határon, és a Frontex szakembereivel egyeztettek-e, vagy fognak-e egyeztetni? A második kérdésem Egyiptomot, illetve természetesen egyetértek Richard Howitt-től. A bizottságot kérdezem, van-e valami reformprojekt Egyiptomot illetően? Azok kívül lenne még két kérdésem. El-Fezsieri úr ismertette, hogy a kínzások elterjedtek és rendszeresek. Az erre vonatkozó EU-s irányelveket betartja-e az egyiptomi kormány? El-Fezsieri úr ön kritizálta, az eszközök és részek közötti együttműködés hiányát az EU-n belül. Erre reagáltak a szervezetek? Meghívták valami értékelő ülésre, például az Európai Bizottság részére? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor adjuk meg a szót a bizottságnak situations. Is that... Vagy Nyilván. Hát, hogyha akarja, igen, de nekem nem érkezett egyetlen kérdés se. De szeretnék arra emlékeztetni, ami nekünk fontos. Mennyire szerepel a tárgyalásokon akár kelet, akár déli kapcsolatokat illetően az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve az új társulási egyezményeket illetően ezen kívül az emberi jogokat hogyan veszik bele minden politikába, a külpolitikában. Erre válaszolva 21-es cikk a Lisszaboni szerződésben a fokozott koherenciára hívja fel a figyelmet az EU alapértékeinek minden politikába való bevonására. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm. Akkor visszasz úr. Igen, röviden. Először is. A bizottság nagyon hálás mindig is az volt, az önök szakbizottságának és a civil szervezeteknek, akiket ma ide meghívtak ezeket a kérdéseket illetően. Egy olyan világban élünk, amely az ideák, amelyeket a civil szervezetek szeretnének, és a valós gazdasági élet között húzódik. Az alapelveinket úgy kell megvalósítanunk az elképzeléseinkben, amennyire csak tudjuk, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy szuverén államokkal foglalkozunk, velük tárgyalunk. És nem ígérünk nekik EU-s tagságot. Ők továbbra is szuverén államok lesznek a jövőben. Meg kell adnunk nekik a megfelelő tiszteletet. Úgyhogy itt kicsit néha kielezett a helyzet, ennek tudatában vagyunk. De továbbra is számítunk az önök segítségére és konstruktív kritikájára. Köszönöm állnak. Ez jó, és örülök, hogy nem azt mondta, hogy nem avatkozhat be egy szuverén állam belügyeibe, hát ezt, ezt a fázis már rég letudtuk, úgyhogy támogatjuk az erőfeszítéseiket. Brender úr és Romanov úr. Ukrajnát, illetve köszönöm. Néhány kérdést feltettek nekem Ukrajnát, illetve ami a média szabadságát illeti. A média szabadsága, vagy inkább a média helyzete egy nagyon nagy figyelmet igénylő téma, követjük is figyelemmel, és aggaszt minket a helyzet. Az újságírók megfélemlítése és az egész kép azt mutatja, mint ahogy az is, hogy a Gongáce gyilkosság elkövetőit nem azonosították be, hogy alapos vizsgálatra van szükség, és a bűnelkövetőket bíróság elé kell állítani. Az, hogy ezt nem tették meg, az is mutatja, hogy vannak itt még fehér foltok, ami a krimi tatárokat illeti. Ez egy olyan kisebbség, akiknek a helyzete kulturális, szociális kérdéseket is felvet, és egy olyan kérdés, amely politikai döntésektől is függ, erőforrások rendelkezésre bocsátásától, hogy segítsék ennek a kisebbségnek az integrációját. Most Ukrajna még nem fogadott el megfelelő törvényeket, amelyeket ezt lehetővé tennék, ami az anyanyelv használatát illeti. Én nem a krími tatárokra utaltam, hanem általában véve állapítottam meg, ahogy ezt már mondták. Több tucat kisebbség él Ukrajnában, és az anyanyelv kérdése nagyon nagy szerepet játszik. Itt nem konkrét diszkriminációról van szó, hanem inkább arról, hogy nincs meg a politikai akarat arra, hogy megfelelő erőforrásokat adjanak a kisebbségeknek arra, hogy az identitásukat teljes mértékben megéljék, és az anyanyelvüket használják. Az Európa Tanács döntését illetően. A kisebbségekre utalását nem tudom, jól értettem-e, úgyhogy följegyeztem, és majd utána nézek. A menedékeseket és a menekülteket illetően ez is aggasztó. A dokumentumban, amelyet az Amnesty International-tól kaptak, nagyon is szerepel ez a kérdés. Megvitattuk ezt Ukrajnával. Hát áttörés nem értünk el sajnos, ha így lenne, akkor nem kellett volna beszámolnom erről. De ezt a kérdést is napi renden tartjuk. Ennyit tudok mondani. És figyelemmel követjük ezt a témát Ukrajnával. Köszönöm, Brender úr, most Romanov úr. So... Köszönöm szépen. Szóval néhány kérdést Ukrajna vonatkozásában tettek fel. Hadd kezdjem a dossziéban megtalálható jelentéssel a Human Rights Watch és az Amnesty International beszámolója is megtalálható az önök aktáiban. Úgy gondolom, hogy elég tisztességesen tükrözik a valóságot azon témák vonatkozásában, amelyekkel ezek a szervezetek foglalkoznak. Nem mondanám, hogy az összes emberi jogi területre jó leírást adnak, de a diszkrimináció, fagyölölet, kínzás, illetve hív helyzet megfelelően került bemutatásra. Úgyhogy nincs kétségem az kapcsolatban, hogy színvonalas információk ezek. A Gongadza ügy. Igen nagyon átpolitizált kérdés. Nagyon nagy tiltakozáshoz vezetett Ukrajnában. Ezt követte később a narancsos forradalom, és az emberek azt várták, hogy igazságot szolgáltatnak ebben az ügyben, akár csak sok más ügyben. Úgy gondolom, hogy létező emberek bűncselekményeket követtek el, és ezért el is ítélték őket. Azt azonban nem tudjuk, hogy kik rendelték meg a gyilkosságokat. Az elmúlt években más politikailag kényes gyilkosságok is történtek, nincs megoldás ezekre a kérdésekre. Juszcsenko elnök erőtet megmérgezték, illetve a választások harmadik fordulója előtt elkövetkezett bűncselekmények, ugye amit a narancsos forradalom követett, itt sincsenek meg a tettesek. Úgy gondolom, hogy arra a következtetésre juthatunk, hogy a bűnöldözés, a rendőrség nagyon függ a politikai vezetéstől, és az igazságszolgáltatás reformja nélkül, az ügyészségek függetlenségének kialakítása nélkül semmilyen eredményt nem érhetünk el. Ezek nagyon fontos szervek, és csak a prokuratúra módszer szerint működhetnek így tovább, nem lesz eredmény. Szexuális orientáció diszkriminációja. Nos, Ukrajnában semmilyen diszkrimináció ellenes törvény nincs, kivéve a női-férfi egyenjogúságról szóló jogszabályt. Mint elmondtam, a kormányban ennek ellenére nincsenek nők, egyértelműen szexista politizálás, és nincs hatékony mechanizmus az esélyegyelőség megvalósítására sem. A nőjogi szervezetek a miniszterelnökhöz fordultak. Meglátjuk, hogy az igazság szolgáltatás hogyan alakul. A más szexuális irányultságúakkal szembeni diszkrimináció erőteljes, Ukrajnában több esetről tudunk, de a legtöbb eset nem kerül nyilvánosságra, mert az emberek nem akarják, hogy nyilvánosságra kerüljön. Alkotmányreform. Igen, ez az egyik legfontosabb kérdés az ukrán hatóságoknak foglalkozniuk kell vele, Ukrajna alkotmányos berendezkedése egyáltalán nincs egyensúlyban a legutóbbi alkotmányreform óta, de úgy ítélem meg, hogy fontos lenne megtalálni a megoldásokat arra, hogy ne a szovjet típusú erőteljes elnöki eh, modellhez térjünk vissza, és megvan ennek a kockázata. Az Európa Tanács eh, eh, bizottsága, illetve az Európai Unió oda kell, hogy figyeljen erre. Menekült kérdés. Elnézést, nem sok időnk maradt, nem az ön hibája, talán inkább az enyém. Igen, az utolsó dolog, amiben hozzám fordultak. Úgy gondolom, hogy Van egy pár fontos kérdés munkához, oktatáshoz való jog, de a legfontosabb az az, hogy még a menekült státusz sem jelent oltalmat. Kuznyeszov orosz állampolgár, aki hivatalosan menekült státuszt kapott, kitoloncolásra került Oroszországba, az ügyészség kitoloncolta, úgyhogy a menedékjoga, a menekültek jogai fontos kérdést jelentenek Ukrajnába. Köszönöm. Köszönöm szépen oda kell figyelnünk arra, amit Brender és Romanov urak is említettek, vagyis, hogy az emberi jogi monitoring részleget a belügyminisztériumban felszámolták. Ez tényleg aggasztó többek között. Most az egyiptomi helyzettel foglalkozzunk röviden. Dupla Del Morál úr válaszolna a kérdésekre, aztán Elfezséri úr is. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy először is azt kellene elmondanom, hogy felsoroltak itt egy sor területet, ahol problémás a helyzet, és Howard úr kérdése teljes mértékben releváns. Igaz, hogy Egyiptom kulcsfontosságú partner több oknál fogva az ország szerepe a régióban, szerepe az arab világban nagyon fontos szemet hunyunk-e a fölött, ami Egyiptomban zajlik? Nem hiszem. Szerintem eh, a mondandómban benne volt az, eh, hogy eh, a felmerülő problémákat igenis megvitatjuk. Fidzseri úr által említettek vitáink, megbeszéléseink tárgyát képezték az, Európa, az egyiptomi kormányjal folytatott tárgyalásainkon. kérdés nem az, hogy mit akarunk elérni, hanem az, hogy hogyan. A szomszédsági politika kulcsfontosságú célkitűzése, hogy konvergencia helyzet jön létre, szabályozásban és a gazdasági kérdésekben, de még ennél is fontosabb, hogy amennyire csak tudjuk, csökkentsük a különbségeket a földközi tenger két partja között. És növekedés, az egyfőre jutó GDP szempontjából, és nagyon sok más mutató szempontjából is eh, nagyon fontos ez az ország. Hm, talán azért is, mert nagyon jelentős a szegénységben élők száma, illetve hogy eh, fontos értékeink jelentik a tétet a szomszédsági politikának a sikere is múlik azon, hogy ezt a, ezeket a különbségeket felszámolhatjuk-e. Persze akkor tudjuk csak felszámolni, hogyha a földközi tenger két partján egyetértenek ebben. Egyiptom szeretné felszámolni a különbségeket a növekedésben, a GDP-ben, előrelépett lehet, hogy ez nem jut el mindenkihez. Lehet, hogy nagyobbak a társadalmi különbségek ma. Ugye most nem erről beszélünk, hanem az oktatási szektor reformjában veszünk részt, szociális egyéb területek támogatásában a különbség felszámolása így valósulhat meg demokrácia az emberi jogok területén is szeretnénk a különbségeket felszámolni, a szakadékot áthidalni. Az egyiptomi kormányt arra ösztökéljük, hogy a céljainkat ők is osszák. Minden eszközt bevetünk. Persze a siker elég egyenetlen. Ez nem jelenti azonban azt, hogy véget kellene vetni erőfeszítéseinknek. Ami a konkrét kérdéseket illeti, nem. Nem adunk 45 milliárdot, milliót választási rendszer reformjára. Az a helyzet, hogy az egyiptomi hatóságok nem akarják, hogy részt vegyünk a választási rendszer reformjában, azt se akarják, hogy megfigyelők legyünk, ez egyértelmű. Ami azt illeti, hogy van-e valós érdemi folyamat. Igen, úgy gondoljuk, hogy van erre kilátás nagyon sok területen, bár, ahogy említettem, egyenetlen a fejlődés. Mi a helyzet a sínain a migránsok meggyilkolásában? Nos, az egyiptomi kormányjal párbeszédet folytatunk, és arra ösztönözzük őket, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és ne alkalmazzák az erőt. Megkívánjuk győzni őket, ezen fáradozunk. Természetesen az egyiptomi kormány mindenféle indokokat mondott, hogy miért történnek a dolgok így, ahogy történnek. Ahogy vissza a kollégám is mondta, a probléma az, hogy a realitásokat figyelembe kell venni, szuverén kormányjal van dolgunk. Ez a helyzet. Ami a kínzást illeti, van-e monitoring? Igen, követjük az eseményeket innen, követjük a delegációnkról, és amikor az egyiptomi partnerekkel tárgyalunk, akkor felvetjük a kérdéseket, folyamatosan felvetjük őket, nem feledkezünk meg róla. Úgy gondoljuk, hogy a kormánynak vannak olyan kötelezettségvállalásai bizonyos területeken, amelyek előrelépést tesznek lehetővé a jövőben. Hát folytatjuk a munkát a partnerség szellemében. Azt hiszem, hogy fellépésünk következetes, nem azért nincs mindig eredménye, mert nem lennénk következetesek az elképzeléseinkben, egyszerűen egyenlő, egyenlőtlenek az eredmények. Köszönöm, Főzsérő úr. Köszönöm szépen, ami a kínzásokat illeti. Ez főleg a szükségállapot miatt következhet be, és a bűnösök el nem ítélése miatt. Szerintem csak akkor fokozzák a kétoldalú kapcsolatokat, hogyha a kínzásoknak véget vetnek. A kormánynak be kell ismernie, hogy folynak a kínzások, mert ezt sohasem tették meg. Ami a választások megfigyelését illeti, ez egy kérés részünkről, több mint száz egyiptomi politikus írta ezt, alá azt a kérvényt, hogy ezt tegyék meg. Nem bízunk a saját választási folyamatunkban. Ami az átláthatóság hiányát illeti, legyen előfeltétele az átláthatóság a segélyeknek és az együttműködésnek. Kérem, ösztönözzék a tagállamokat, hogy tartassák be az elkötelezettségeket a szomszédsági politikába bevont országok a 2003-ban, amikor ezt elkezdték. Köszönöm. Állnak, köszönöm. Az AFET hétfő este ül össze majd Strasbourgba, hét nap múlva. Akkor vitatják meg a jelentéseket, és füle biztos fog majd erre reagálni. Úgyhogy remélem, hogy néhányan ott lesznek innen a droából is. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy ellátogatott ide. És már várjuk az együttműködést. Most pedig az utolsó napi rendi pont következik az emberi jogoknak a világban tapasztalható helyzetéről szóló éves uniós jelentés. A Lisszaboni szerződés keretében ez a fő képviselőnek a felelőssége. Sajnos erről nem tudunk sokat vitázni. Ha ez valakit elkeserít, akkor közölném, hogy ez csak a kezdete ennek a folyamatnak <clears throat> Biztos örülnek annak, hogyha hallják, hogy a fő képviselő maga felszólal majd a júniusi plenáris ülésen. Most pedig Arno asszony a bizottság részéről, és Kionka asszony a tanács részéről, vagy hogy mondjam? önök ketten össze kell, hogy fogjanak, hogy beszámoljanak erről a témáról. Kionka asszony kezdi, látom, tehát öné a szó. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen. Mi is egészen értjük, hogy mi a pontos címünk az átmeneti időszakban, de ez nem számít. Veronik Árnóval együtt adjuk elő ezt a jelentést. Én rövid leszek. Mit is akartunk elérni ezzel? Miért más a stílusa ennek a jelentésnek? És mik a fő fejlemények geográfiai értelemben? Verhonék pedig utána átveszi tőlem. Mi a célunk? Önök jól tudják, hiszen figyelik ezt a területet, hogy a tudatosság fokozására használjuk ezt a jelentést. Mit tesz az Európai Unió? És ez a jelentés, hogyha sokan olvassák, akkor beszámolhat magáról az emberi jogok helyzetéről. Most erősítjük az ország specifikus részét a jelentésnek. Emlékeztetnek rá, hogy korábban kicsit adhok volt az a szállítás, melyik ország mennyit szerepelt benne, most nem, mert volt egy olyan kezdeményezés a svéd elnökség részéről, hogy ezt szisztematizáljuk. Ezen kívül az EU tevékenységéről beszámolunk a külpolitika keretében, szisztematikusabbak vagyunk az EU emberi jogi politikát illetően, és megpróbáljuk bemutatni, hogy hogyan működnek az eszközök, hogyan működhetnének még jobban. Miért más ez a jelentés, mint az eddigiek? Tavaly szeptemberben a svédek kezdeményezésére a politikai biztonsági tanács elfogadott egy döntést arról, hogy az emberi jogi politikákat illetően az éves jelentésekben rendszeresen beszámoljanak erről. Most a jelentések egy teljes kalendáriumi évet foglalnak magukba, nem csak júniustól számítódnak. Ez azért van, mert ez egy átmeneti időszak. Most 18 hónapot vettünk le, 2008. júliusától 2009. decemberéig. Ezen kívül emészthetőbb a jelentés. Az ülés előtt találkoztam valakivel, aki azt mondta, hogy most nem fájt fizikailag, hogy elolvasta ezt a jelentést. Hát ez ügyben még tehetünk valamit a jövőben is, azért, hogy az emberek el akarják olvasni, ne el kell ilyen olvasniuk. A fordításokat is elkészítettük, felkutattuk, hogy hogy finanszírozhatnánk ezt. Csak úgy, mint a guideline brosúrát. Mennyi lenne, mikor, hogyan, fárszira, oroszra, és más volt szovjet utódállamok nyelveire lefordítani. Ezen kívül. Nem adtuk ki az egész jelentést nyomtatott formában, hanem Csináltunk egy nagyon kis vonzó brossúrát, ami könnyű és vékony. A teljes jelentést pedig elektronikus formában lehet csak elolvasni. És reméljük, hogy ez vonzó azoknak, akik a fák védelmében lépnek fel. Ez nem zöld ez a jelentés. A múltkor jelentés óta mi történt? Én geográfiai felosztást követek. A mostkori jelentés óta egyre több párbeszédet valósítottunk meg harmadik országokkal. Ez már eléri a 40-et, negyedik fordulóban vagyunk bizonyos közép országokkal, Üzbegisztánnal például. Új párbeszédeket kezdtünk bizonyos országokkal. a Grúziával, Moldovával, Fehér Oroszországgal, Indonéziával. Hibrid dialógusokat kezdeményeztünk öt latin-amerikai országgal, New Yorkban, Mexikóban és Genfben folynak tárgyalások. Ezen kívül áttekintettük a Kína párbeszédet. Ezen kívül a keleti partnerséget beindítottuk, csak úgy, mint az Euró-Mediterrán Uniót. Ezen kívül az EU külön megbízottjaival is tartottunk egy szemináriumot tavaly januárban. Ez nagyon sikeres volt. Ezen kívül az emberi jogok és a nők értekeinek védelmét fokoztuk a válságkezelő missziókban. Például említhetném a grúziai missziót, ahol az kezdetektől kezdve, a tényfeltáró missziótól kezdve az emberi jogokat védjük. Most pedig átadom Veroniknak. Köszönöm szépen. Most, ami a civil ö, operációkat illeti, ott is nagyon komoly lépéseket tettünk. A katonai, illetve a civil beavatkozások területén fontosnak tartottuk egyaránt, hogy az emberi jogi aspektusokra is odafigyeljünk. A helyi diplomáciai misszióinknak nagyon fontos, hogy több mint száz helyi fókuszpontunk van. Egyfajta hálózat alakult ki, amelyet folyamatosan információval látunk el, és egy olyan hálózat alakult ki, amelyben nem csak az úgymond fókuszpontok vannak benne, hanem a, az összes résztvevőt megpróbáljuk hatékonyabban bevonni a munkába. Vannak iránymutatásaink, guideline-ok, ezeket felülvizsgáltuk, 2008 óta új guideline-okat is elfogadtunk a nők ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatban. Ami a multilaterális, illetve a bilaterális össze, ö, dolgokat illeti, Rina beszélt arról, hogy ö, az emberi ö, aspektusokat ezekbe is mindig bevesszük minden egyes esetben megpróbáljuk a bilaterális és a multilaterális aspektusokat összekapcsolni. És Andrikéni asszony ezt elmondta, hogy ez Genfben óriási szerepet játszik. Genfben azt hiszem, hogy sokkal aktívabbak voltunk, sokkal aktívabban vett részt az Európai Unió, és azt hiszem, hogy legalábbis remélem, hogy a UPA-nek nyilvánvaló támogatást adtunk, illetve a harmadik országokra is megpróbálunk hatással lenni az emberi jogok területén. Jelenleg többek között megpróbáljuk előkészíteni a 2011-es Human Rights Council-nak a felülvizsgálatát. Ez, ebben, a, ebben a munkában a parlament is részt vesz. A parlament egyik gyermeke, az egyik eszköz a, az emberi jogokért és a demokráciáért létrehozott eszköz megpróbáljuk ezt az eszközt fejleszteni, 230 millió eurót szántunk több száz projektre. Több NGO vesz részt ebben az ACP országokban, illetve egyéb országokban és Nagyon sok helyi NGO vesz részt többek között ezekben a projektekben. Nagyon fontos, hogy ez az eszköz jól működjön, és úgy tűnik, hogy jól is működik. Ami a tematikus dolgokat illeti. Nos, az elnök, elnök asszony fontos, hogy beszéljünk a negatív tendenciákról, nem beszélt a tájvani helyzetről, de a világ más részein is aggasztó a helyzet a halálbüntetést illeti. 2008-ban 106 ország csatlakozott az ENSZ közgyűlésének a következtetéséhez a halálbüntetés ellen. És szeretnénk, hogyha még több állam csatlakozná ehhez a következtetéshez. Azt láthatjuk, hogy egyre több ország, közöttük az Európai Unió tagállamai közül is egyre többen ratifikálták a kiegészítő jegyzőkönyvet a kínzásról. Nos hát ezt akartam mondani az előrelépésekről az előző jelentés óta. Multilaterális szempontból nagyon sok előrelépés történt, az outreach területén is nagyon sok előrelépés történt multilaterális és bilaterális szempontból is haladunk előre. Az összes guideline-t, irányvonalat sikerült felülvizsgálnunk. A demokráciáért és az emberi jogokért létrehozott eszköznek a megvalósításában is, és a jó működésében is óriási eredményeket értünk el további előrelépésekre van még szükség a ö, halálbüntetés, illetve a kínzás területén. Mi vár ránk a következő ö, periódusban? Az elnök asszony már jegyezte, jeleztem, hogy az IS területén ö, sok munka vár ránk. Brock és Verhofstadt jelentésekkel kapcsolatban nagy előrelépésekre lehet számítani minden külkapcsolattal kapcsolatos politikában, a PESZ, illetve minden külpolitikával kapcsolatos területen nagyon fontos, hogy az emberi jogok mindenhol megemlítésre kerüljenek. Nagyon fontos, hogy az emberjogi karta a gyakorlatban is megvalósuljon. Azt hiszem, hogy még csak most kezdünk gondolkodni azon, hogy az Európai Unió csatlakozni fog az Európa Tanács emberjogi nyilatkozatához, és valószínűleg ennek fontos következményei lesznek a jövőben. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a külkapcsolatainkban az emberi jogi aspektusokat mindenhol hangsúlyozni kell. A bizottságnak van egy emberjogokért felelős alelnöke, a Lisszaboni szerződés több hatáskört ad a harmadik pillérben az uniónak. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos változás. A Stockholmi program egész külkapcsolatokkal kapcsolatos része fontos feladatokat ad nekünk. Önök valószínűleg jobban tudják, mint én, de mindenképpen fontos, hogy Következetesnek kell lennünk a bel és a kül, kapcsolat, kül kapcsolatokkal, illetve a politikákkal kapcsolatos lépéseinkben is. A külügyi szolgálat ebben óriási szerepet játszhat, és a parlament szeretné, hogyha a külügyi szolgálat foglalkozna az emberi jogokkal, és lenne megfelelő forrása en ehhez. a parlament egyes képviselői aggódnak amiatt, hogy a külügyi szolgálat bizonyos régióknak nagyobb figyelmet szentel, ezt feljegyeztük, és megpróbáljuk, megpróbálunk majd olyan javaslatokat tenni, amivel kiegyenlíthetjük majd ezt a helyzetet. A belga elnökség nagyon fontos elnökség lesz, lesz mivel a Lisszaboni szerződésnek a bilaterális aspektusai ez alatt az elnökség alatt fognak majd megvalósulni, és ugyanígy a külügyi területen is nagy változásokra lehet számítani. Most dolgozunk a program kidolgozásán együtt a kollégákkal, lesz egy nagyon fontos ülés szintén a belga elnökség alatt az NGO-k részvételével, amely ülésen majd beszélünk a Lisszaboni szerződés megvalósításáról, és arról, hogy hogyan tudjuk a bel- és a külügyi koherenciát biztosítani. következő októberban New Yorkban lesz majd egy újabb ülés, a 13-25-ös periódus is nagyon fontos a jövő szempontjából, és a 2011-ben várhatjuk az emberi jogi tanács felővizsgálatát, ez is nagyon fontos esemény lesz, és belga elnökség alatt lesz egy nagyon fontos ülés július 13-ától 15-ig az emberi jogi kérdésekről. Egy átmeneti időszakban vagyunk, ami néha kicsit megnehezíti a dolgunkat, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az összes intézmény együtt válvetve dolgozzon ezeken a témákon. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket az ismertetőket. Jól mutatják, hogy együtt tudunk működni. A jelentések alapján javíthatjuk az emberi jogok helyzetét a külkapcsolatainkban azt is feljegyeztem, hogy van lehetőség most már az új feltételek megvitatására, mert az az időszak, amit a jelentés bemutat, a vége felé jár, a Lisszaboni szerződés ugye 2009. decemberétől kerül alkalmazásra, Ugyanakkor szeretnék néhány dolgot mondani, mielőtt Andri Kiene alelnök asszonynak, aztán Lokpiller asszonynak, és nem tudom még, aki kéri, annak átadnám a szót. A parlament fontos válaszokat adott az előző jelentésre, és nekem nagyon úgy tűnik, hogy a legfrissebb jelentés, amit Obiels úr készített, megemlíti, hogy a bizottságnak, a tanácsnak specifikus számokban mérhető benchmarkokat kellene készítenie. Szeretnénk, hogyha ez megvalósulna, hogyha, ha megvalósult, szeretnénk, hogyha erről beszámolnának. Aztán láttam, hogy a demokrácia szó is szerepel a címben, ez nyilván a múlt őszi jelentős demokrácia támogatási eredményekre utal, és hát várjuk a bizottságnak a demokráciának nyújtott támogatásról szóló külön jelentését is. A parlament összehasonlítást kért a különböző emberi jogi párbeszédek és konzultációk között. Ebben az új jelentésben nyilván nem olyan könnyű az összehasonlítást megejteni, de majd meglátjuk, hogy miként valósítható ez meg az elmúlt hónapban frusztrált bennünket, lehet, hogy önöket is, hogy az összes párbeszéd és konzultáció ellenére a dolgok azért elég negatívak. Meg kell vizsgálnunk, hogy tehetünk-e valami érdemibbet. Talán még egy észrevétel. nem nagyon számolnak be ebben az éves jelentésben az országok helyzetében bekövetkezett elmozdulásról. Korábbi években ilyen beszámoló is volt. Andri Kiene asszonynak adnám meg a szót. Lehet, hogy ő készíti majd a parlament jelentését, ki tudja. Aztán Lochbiller asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Litvánul fogok hozzászólni. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy fogorvosnál jártam, és ezért kicsit nehezemre esik a beszéd, főleg angolul. Šiandien pagaliau žmogaus teisų pakomitetyje mes sulaukėme jo. Már alig várjuk ezt a jelentést, és örülünk annak, hogy itt az abizottságban meghallgathatjuk a véleményeket. Tudom, hogy kevés az idő, úgyhogy szeretném hangsúlyozni, hogy nem szeretném kisebbíteni a jelentés jelentőségét. De van néhány rész, amit nem tartok kielégítőnek. Autala asszony már hozzászólt, és én is szeretném megemlíteni, hogyha a parlament állásfoglalásait figyelembe vesszük a világ különböző régiót figyelembe véve, sokszor megkértük a tanácsot arra, hogy számszerűsített feladatokat, célokat tűzzenek ki, egyes országokra lebontva, és horizontális témákra, és specifikálják, hogy pontosan milyen célokat akar elérni az EU, és így az év végén felmérhetjük, hogy a kitűzött politikákat és a célokat elértük el. Mi a parlament képviselői vagyunk, az állampolgárok, akik elolvassák ezeket a jelentéseket, válaszokat szeretnének kapni a kérdéseikre. Javult a helyzet az emberi jogok területén az elmúlt 12 évben? Az EU, amely büszke magára, hogy az emberi jogokat védi, bölcsen és hatékonyan költötte el az, az adófizető állampolgárok pénzét. Tehát áttekintettem ezt a jelentést, és ezekre a kérdésekre nem kaptam választ. Nem értékelte ki a politikát ez a jelentés. Ha azt mondja a jelentés, hogy egy bizonyos ország Kormány több száz petíciót kapott egy témakörben, akkor szeretnék arról tudni, hogy és hogyan reagáltak, mit oldottak meg ezen kívül. Az emberi jogok kérdése az Európai Uniós csúcsokon. A francia elnökség során 2008-ban kaptunk egy javaslatot, és ma, ha újraolvasom ezt a jelentést, akkor szeretném, ha ez visszaköszönne, hogy pontosan mit is értünk el ebben a témakörben. Van egy oldal például Oroszországról, ahol azt mondják, hogy emberi jogi kérdéseket vetettek fel az EU-orosz csúcson. De azt már nem taglalja az oldal, hogy és Kínával mi a helyzet? Kínában pedig továbbra is elégtelen a helyzet, mindjárt jól tudjuk. Még egy megjegyzésem lenne. Párbeszéd és konzultáció. A 2008-as jelentésnek volt egy fejezete, kifejezetten ennek szentelve, és így elég könnyű volt felmérni, hogy mi az előrehaladás. A jelenlegi jelentésben nincs ilyen fejezet. Így aztán ez az összehasonlító elemzés nehezen kivitelezhető. Úgyhogy a következő lenne a kérdésem. Mi a helyzet a latin-amerikai országokkal folytatott emberi jogi párbeszéddel? Tudom, hogy vannak strukturált, helyi párbeszédek albizottságokban, és vannak konzultációs folyamatok. Argentínában, Kolumbiában, Brazíliában, Chileben a konzultációs folyamatot helyi formátumban valósítjuk meg a bizottság küldöttségének vezetője felelősek ezért. Azt is tudom, hogy az európai parlamenti képviselők számára hozzáférhetetlenek ezek a dokumentumok. Akkor most, hogy a külszolgálat létrejött, most mit várhatunk? Hogy fognak kinézni ezek a párbeszédek? Még egy téma. az EU szerepe a nemzetközi fórumokon. Az előbb hallottunk erről a témáról, hallottunk az ENSZ emberi jogi csúcsáról is. Az emberi jogi tanácsnak nagyon sikeres a története az ENSZ-ben a mi küldöttségünk négyszer látogatott el oda, és általában az ENSZ közgyűlésére látogatunk el New Yorkba. Elmondhatom, hogy egyértelmű, hogy nagyon nagy a különbség a tagok vélemények között függően attól, hogy melyik EU tagállamról beszélünk. Nagyon nyilvánvaló ez a megosztottság, és ez előnyt ad az ellenfeleinknek. Azt hiszem, hogy talán a javaslatot lehetne elfogadni ezzel kapcsolatban is. Lenne még egy felvetésem az egyes országokban tapasztalt helyzetet illetve. Persze értem, hogy nem lehet minden információt belevenni a jelentésbe. Mégis vannak olyan kérdések, például vegyük Kínát, amik kimaradtak. Tudom, hogy a párbeszéd során egy osztrák állampolgárt kivégeztek Kínában, végrehajtották a halálbüntetést. Vagy például egy brit állampolgárt is kivégeztek Kína területén. Ezeket a tényeket fel lehetne tüntetni a jelentésben. Vegyük például a Kongói Demokratikus Köztársaságot. Kongó részt vesz az ENSZ tanácsában, de az ajánlásokat nem fogadja el Kongóra vonatkoztatva. Mielőtt befejezem, még szeretnék egy óhajomnak hangot adni az albizottság tagjai és az AFET tagjai, az EP tagjai legyenek tudatában, hogy ez az éves jelentés az egyik, hanem a legfontosabb dokumentum az emberi jogok területén, az egész világon. Remélem, hogy megfelelő figyelmet kap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Amikor koráról beszélt, akkor eh, nekem azt mondták, hogy kongóként tolmácsolták ezt. Mindenesetre ön akkor erre gondolt. Ez a lényeg. Barbara Lochbiller következik. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért. Szerintem eh, nagyon jó érzés látni, hogy mennyi mindent tesz az Európai Unió. És eh, Kionka asszony azt is elmondta, hogy mennyire nehéz egy jelentést megírni, mert én is, bennem is felvetődött, kinek szól ez a jelentés? Mert hogyha valaki egy ország szakértője, akkor nyilván tudja, hogy az abban az országban mi a helyzet. Szóval itt a közvélemény érdeklődését próbáljuk felkelteni ezzel a dokumentummal. Szerintem nincs ideális formátuma egy ilyen vaskos jelentésnek, de talán mégis érdemes lenne újra gondolniuk, hogy ne legyen -e egy fő témája az ilyen jelentéseknek, mint például a parlament jelentéseiknek. Így módon mérehatóbb elemzést lehetne készíteni talán jó lenne, hogyha egy téma lenne, nem egy ország, és annak alapján megvizsgálnák, hogy az Európai Unió eszközei mennyire eredményeztek előrelépést, és mi vallott kudarcot fogékonyabbá lehet tenni az embereket arra, jobban meg lehet értetni velük, hogy mennyire nehéz a végrehajtásban, az alkalmazásban eredményeket elérni. Jó lenne látni, hogy hol vagyunk zsákutcában, hol nem tudunk tovább lépni, hol van előrelépés. Talán nagyobb érdeklődést keltene ez így, mint egy jelentés önmagában, ami azért szárazabb. A jelentés elején különböző témákkal foglalkoznak, például a következetesség témájával, az emberi jogok témájában az EU-n belül. Én, én teljesen egyetértek azzal, amit önök mondanak. Alapvető fontosságú, hogy az EU önkritikus legyen. Ez nagyon fontos a szavahihetősége tekintetében a világban. Fontos, hogy az EU-t, az EU-nak az emberi jogi gyakorlatát mások is megkérdőjelezhessék. Amikor a UPR ajánlásait vizsgáljuk, európai országoknak tett ajánlásait. Jó lenne, hogyha egyfajta szinapszis készülne, vagy melyek a gyakori jogsértések, rendőrségi brutalitás például. Sajnos az egyik témában emberi jogok és terrorizmus, a négyes pont kilencedik részénél semmi önkritika nem szerepel az emberi jogok megsértése tekintetében az EU tagállamok emberi jogsértéseivel kapcsolatosan a terrorizmus vonatkozásában. Még jó, jó lenne, hogyha ebben a bekezdésben is szerepelnének a kritikus megjegyzések. Az jó, hogy dicsérjük az Egyesült Államokat, hogy bezárják guantanamo de nem szerepel semmi Európáról, és ez nekem nagyon nem tetszik és a 74. oldalon található megfogalmazással szemben is komoly feltartásaim vannak. Az szerepel, hogy Guantanamo-n kínozzák az embereket. De igazából a Guantanamon történtek leírásánál nem szerepel a kínzás kifejezés, az szerepel, hogy kemény módszerekkel ö, vallatják az embereket. Ez egy nagyon komoly hiba, mert az Egyesült Államok is így ö, masszatolja el a kínzás fogalmát. A munkáról szóló tanulmány alkalmazását ö, említik, a G20-as csúcsot, hogy ö, nagyobb dimenziókban valósuljon meg mindez, eh, hogyan gondolják a humán dimenziót megvalósítani a G20 következő csúcs találkozóján. Aztán önök azt is említik, hogy eh, a civil társadalomban bekövetkező eh, változások kapcsán. 36. oldal, elnézést. Tehát a civil szervezetekkel alaposabban meg kell beszélni a civil társadalom részvételének kihívásait a fejlesztési segélyezésben. És bejelentik, hogy 2010-ben konkrét munka is indul ezzel kapcsolatban, ez érdekelne engem. Végül pedig az szerepel, hogy 2009. decemberében az Európai Bizottság az emberi jogok és a környezetvédelem terén tanulmányt kezdett. Érdekelne, hogy hova jutott ez. Ezek olyan dokumentumok, amelyek nagyon értékesen támogatják a munkánkat, de hogyha azt akarjuk, hogy olyanok is elolvassák, az ilyen jelentéseket, akik részletesen nem rendelkeznek információkkal, akkor szerintem gondolatébresztőbbnek és kevésbé beszámoló jellegűnek kellene lennie az ilyeneknek. Azt hiszem, hogy nem lenne igazságos, hogyha most ebbe belemennénk, mert nagyon sok kérdés volt, nagyon sok megjegyzés, és nem lenne fair, nem tudna kiegyensúlyozott választ adni. Megegyezhetünk abban, Come back to all these questions many more times, because obviously the... Hogy röviden válaszolnak, és aztán majd a plenárison nyílik erre lehetőségük hiszen az albizottság is elkészíti majd a jelentését, tehát ez csak a kezdete a dolgoknak. De köszönöm, hogy így együttműködött a tanács és a bizottság, hiszen így javíthatunk a helyzetem. akkor olyan udvariatlan leszek, hogy megkérem, hogy fogják nagyon rövidre. Szeretnék rátérni az EU-orosz csúcsra majd azt, de ezt majd fél hét után, tolmácsok nélkül. Akkor rövid leszek, de akkor nem tudok minden kérdése válaszolni. Elnök, tudom, de nem lehetséges. Jó, néhány téma nagyon feltűnő volt. A számszerűsíthető célokat illetően. Először is nem minden számszerűsíthető. Másodszorban. Szeretnénk azt hinni, hogy az EU-s intézkedések mindig változásokat idéznek elő, ez nem mindig van így ha van, akkor sem mindig az EU-s intézkedések miatt. Itt teljesen őszintének kell lennünk, még akkor is, hogyha mi szeretnénk ezt hinni. Nagyon nehéz értékelni a párbeszédeket. Hogy lehet egyenlőségjelet tenni bármilyen EU-s intézkedés és helyileg létrejött demokratikus változás közé? De följegyeztem a megjegyzést. A konzultációk és párbeszédek formáját illetően igen, négy kategória van, de Latin Amerikát illetően mi hibrid párbeszédet szeretnénk folytatni, helyi párbeszédeket, de kicsit másképp, a hibrid rész az, hogy nemzetközi fórumokon, New Yorkban és Genfben is lesznek megbeszélések, tehát ez a hibrid ötödik fajta párbeszéd forma, ami a nemzetközi fórumokat illeti. Azt a meglepetést illetően, hogy az ENSZ-ben eltérnek az EU-s tagállamok véleményei, hát itt is eltérnek a vélemények, ami Lochpilter asszony kérdését illeti. Ön minden témára egy témát javasolt, ezt komolyan megfontoljuk, de ezt továbbítanunk kell a tagállamok felé. Ami az EU-ra való fókuszálást illeti, hát a cél pont ez a jelentésnek, hogy számba vegyük, hogy más országokban mit tesz az EU. Az EU csak akkor kritizált más országokat, ha előbb magát kritizálja. Persze, de a jelentésnek pont ez a célja. Ezen kívül látom, hogy félbe akar szakítani, úgyhogy be is fejezem. Elnök, köszönöm. Jó, akkor tolmácsolás nélkül, köszönöm a tolmácsoknak, folytatjuk a találkozót. Veronik. Oh, thank you very much, Heidi. I just wanted to say that uh, the, it, the nature of the beast, it, it's difficult